Okay, we are going to start the meeting. Elkezdhetjük az ülést, a mai ülésünket. Kevesebb most a kamera, kevesebben is vagyunk a teremben, úgyhogy valóban igazad volt. <laughs> It's because of coronavirus for sure. <laughs> Yeah. Okay, so uh, let's. Uh... Rendben, akkor nézzük meg az első napirendi pontot, amely a napirend elfogadása, nincs észrevétel, akkor elfogadjuk a napirendet. Nincsenek konkrét közlemények sem, kivéve azt a tényt, hogy a, dokument, hogy a dossziéban megtalálják a madridi COP25 decemberi delegáció látogatás feljegyzését, az erről szóló jelentést. Csak egy rövid megjegyzés a tegnapi üléssel kapcsolatban. A bizottság tagjainak azt üzenném, hogy bármilyen üzenetet akarnak továbbítani, nem kell kiabálni. Azt gondolom, hogy Thunberg asszony felé intézett üzenetek egy része tiszteletlen volt, és nem adott pozitív képet erről a erről az intézményről. Természetesen joga van mindenkinek az üzenetét átadni egy demokráciában, de nyilvánvalóan nem kellene kiabálni az adott személlyel, a vendéggel. Si, si vous pensez à, à la même personne... Hogyha ugyanarra a személyre gondol, mint én, akkor ugye az a személy még csak nem is a saját helyére ült, hanem a szocialista koordinátor helyére ült. Ezt majd nyilván személyesen is meg kell beszélni vele, és nem volt hajlandó arra a helyre menni, amit, amit neki kijelöltek. Én köszönöm a szocialista koordinátornak, hogy nem csinált ebből nagy balhét. Nem volt tolmácsolás az előbb? akkor angolul. Just once ago. Szilvia Sardone, volt az a képviselő, aki nem a saját helyén ült, nem a megfelelő helyen ült, Utah, Jutland helyére ült, ez persze nem egy indokolt megfelelő eljárás. Mi úgy döntöttünk, hogy tegnap ezt ennyiben hagyjuk, mert nem akartunk ilyen rossz benyomást kelteni a parlamentről. A parlamentről. Köszönöm, Jutta, de természetesen az érintett személynek majd küldünk egy levelet erről. Köszönöm, azért állok fel, mert nagyon fontos, amit mondott egy parlamenti képviselő úgy beszél, ahogy beszél, így beszél eh, Szárdona képviselőasszony, eh, ezért nem vonható felelősségre. Eh, nyilván lesznek következményeik. Amikor befejezte, a beszédét, ön azt mondta neki, hogy bla bla bla, ami tiszteletlen. Szilvia Szárdónének, mint nőnek is megjár a tisztelet az ön részéről, és nyilvánvaló, hogy elfogadhatatlan volt az ön viselkedése. Thank you. Any other speaker? Köszönöm szépen. Még valaki szeretne hozzászólni? Nem? Rendben, akkor kezdhetjük a szavazást. Még a szavazás előtt a koordinátorok ajánlásait kell megemlítenem. Ha nincs észrevétel, akkor átérhetünk a szavazásra. Okay, so let's start. So, amendment 38. 38-as módosító mellett kiszavaz. Ellene. Ki elfogadtuk. 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 41-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A második rész, a 41-es második része mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 első része mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48 második része ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Deve 6, 49-es módosító mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, de valószínűleg elutasítva. 49-es Lezárom a szavazást. Elutasítva. 50-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Blogban szavazzunk a többi módosítóról, a 22-ig mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 52-es mellette. Igen, ellenőrizzük? Elnézést, elnök úr. Szeretném, szeretném kérdezni, hogy a DEVE 6-ról szavaznunk kell-e, mert úgy hiszem, hogy ezt átugrottuk. Yeah, you're right. So Igaza van. Akkor a deve. Akkor kezdjük újból. Deve 6. Tehát akkor 49-es következik, elnézést. Mellette kiszavaz. 49-es a Deve 6 után. Egyet átugrottunk egy szavazást. A Deve 6-ról szavaztunk, és utána... okay for you? Okay. So let's start. Tehát, akkor kezdjük megint a Deve 6-tal, ha ez elfogadható. Deve 6, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 49 jön, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 50, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. És most blokkban szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 51, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenöt és deve hét, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16 és deve 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Deve 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, deve 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Deve 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3, 4, 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellene, ta, ellene, mellette tehát, ellene, tartózkodás elfogadva, 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, deve 4 mellette, ellene, ellenőrizzük, a Deve négyet, Deve négy. lezárom a szavazást, elutasítva, Deve 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig az állásfoglás egészéről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok az előadóknak. Ezzel ez a dosszié megy a plenárisra. És most jön a második szavazás a környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítésről, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91 mellette ellene ellenőrizzük a 91-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 103 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 104 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 105 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellette ellene ellenőrizzük. 122-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123, 124, 125 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Elutasítva. 126, 126 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is. 126-os. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132 mellette, ellene, ellenőrizzük a 132-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadva 145 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 146 mellette, ellene ellenőrizzük a 146-ost. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 147 mellette, ellene valószínűleg elutasítottuk, de ellenőrizzük a 147-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 149 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 156 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 168 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 171 mellette, ellene, ellenőrizzük a 171-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 172 in favor. 172 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 173 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 180-ast visszavonták, 181-es, a 189-esig blokkban mellette ellene tartózkodik, elutasítva. ...182, 182 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk szerintem, de nézzük meg. A szavazást megnyitom, lezártam a szavazást, elutasítva. 183 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 193 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 194 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 195 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 199 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 199-est. Elfogadtuk. 206 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 202 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 200 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 201 mellette 201 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 203-205 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 207 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Tizenötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 229 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37 mellette ellene, tehát ellenőrizzük ezt. elutasítva, 238 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, 238, a szavazást lezártam, elutasítva, 239 248-ig mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 242 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A 242-est ellenőrizzük. A szavazást lezártam, elutasítva. 243 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 244 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva következő 45 mellette. Mit gondol az EPP? Ellene van, rendben. Könnyebb, hogyha látom azt, hogy ön mit mutat. 245. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. A szavazást lezártam. Elutasítva. Kérném, hogy tőlem jobb oldalra ülők egy kicsit fegyelmezettebbek legyenek. Nem a szavazási fegyelemről beszélek, hanem a beszélgetési fegyelemről. 246 és 247 együtt mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 251 mellette ellene szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 258 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Aztán 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42 mellette ellene ellenőrizzük a 42-est. A szavazást lezártam. Elutasítva. as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene. Ellenőrizzük az 51-est. Nem, nem, rendben van, mondja az elnök. Lezettem a szavazást. E, elnézést azért, 52-es mellette. Ellene. Ezt viszont ellenőrizzük. Szavazás lezártam. Elutasítva. 53-tól 55-ig mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 63-ast. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 65. Hatvannégy okafogyattá vált, 65-ös, mellette, ellene, ellenőrizzük, 65-öst. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Kérném, hogy egy kicsit tovább tartsuk meg a, az eredményeket a képernyőn, hogy mindenki jól lássa. 66-os következik mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 71-es, a szavazást lezártuk, elfogadtuk. Most mindenkinek van ideje arra, hogy lássa az eredményt. 72 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 73 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 74 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 75 mellette, 75 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt. Szerintem egy kávét kellene innom. Lezárom a szavazást. De igazam volt, már a kezdetben elfogadtuk, 76 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk. Lezártam a szavazást. Elfogadtunk, gratulálunk. Okay, you don't care about pesticides. Okay, so let's start again, please. And we move to uh, a small issue uh, about Egy kis uh, kérdés uh, következik a növényvédőszerekkel kapcsolatban. Először is eszmecsere lesz most az Európai számvőszékkel. Tíz percet kap eh, Szamo Gyerep úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, Envi eh, beli képviselők, köszönöm, hogy bemutathatom önöknek a jelentésünket. Az előadásom négy részből fog állni. Az első az az lesz, hogy miért végeztük el ezt az auditot, mit találtunk, és milyen ajánlásaink vannak. Először is miért végeztük el ezt az auditot? Az elmúlt években nagyon sokat beszéltek a növényvédőszerekről, és a közvélemény, az Európai Parlament is nagyon érdeklődik ezen téma iránt. Nagyon fontos, hogy stabilak maradjanak ezek a növényvédőszerek, és 500 ezer tonna körül maradjon ezek mennyisége, viszont az eredett mennyiség nem felel meg a ehhez kötődő veszélyekhez. Tíz éve jött létre a fenntartató növényvédőszerekre vonatkozó szabályozás, amelyen figyelembe veszik az emberi egészségre környezetre gyakorolt hatásait a növényvédőszereknek. Több mint tíz éve annak már, hogy az alacsony kockázatú növényvédőszerek kifejezését bevezették. Nincs elég információ vagy statisztika arra vonatkozólag, hogy ezek használata milyen veszéllyel jár az EU-ban. Nos, mi volt a hatája az auditnak? Az volt a célunk, hogy ne válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy milyen növényvédőszert kell betiltani vagy sem. Azt akartuk inkább megvizsgálni, hogy az Európai Bizottság az alternatívákat megfogalmazta-e, bemutatta-e azután, hogy bizonyos növényvédőszereket eh, betiltotta sikerült a csökkentenie a növényvédőszerek általános veszélyét. Azt megvizsgáltuk, hogy az EU keret csökkentette a növényvédőszerektől való függőséget, és hogy az Európai Bizottság és tagállamai valóban megvizsgálják-e a növényvédőszerek környezetre gyakorolt hatását. Alapul vettük a dokumentumokat a bizottság részéről, és strukturált interjúkat folytattunk le, és három tagállamba is ellátogattunk, Franciaországba, Litvániába és Hollandiába. Mik találtunk? Összességében azt láttuk, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok megpróbálják elősegíteni a növényvérőszerek fenntartható használatát, de a fő üzenetünk az az, hogy a növényvédőszerek használatából eredő kockázatok mérése és csökkentése korlátozott volt. Szeretném ezt három fő részre osztani. Először is eh, a növényvédőszerek fenntartható használata nagyon lassan indult be. Másodszorban annak ellenére, hogy máig vannak erőfeszítések, kevés olyan kezdeményezés van, amelyel a gazdákat arra lehetne ösztönözni, hogy kevesebb növényvédőszert alkalmazzanak. Harmadsorban az elérhető statisztikák, statisztikák a harmonizált indikátorok korlátozott hatással rendelkeznek a növényvédőszerek felhasználását illetően. Nézzük először a lassú kezdetet. A fenntartható felhasználásra vonatkozó irányelvet 2009-ben fogadták el, viszont az átültetés késedelmet szenvedett, és a nemzeti cselekvési tervek és a bizottság jelentése is késedelmes volt mindezeket illetően. Pozitív oldalról azt láttuk, hogy 2016 óta az Európai Bizottság nagyobb erőfeszítéseket tett, ezt láthatjuk itt ezen a dián, és elkezdték végrehajtatni az irányelvet. Ugyanakkor a kezdeti késdelmek azt jelentették, hogy nagyon lassan indult be a fenntartható felhasználásra vonatkozó irányelv. Másodszorban nagyon gyengék a kezd, ösztönzések a gazdálkodók számára, hogy integrált növényvédelmet alkalmazzanak. Vannak specifikus programok, a tagállamok használhatják a kap támogatást ahhoz, hogy támogassák a biogazdálkodást, a klímakezdeményezéseket, 7%-át teszi ki a teljes EU mezőgazdaságnak a biogazdálkodás, de nincs elég kezdeményezés arra, hogy integrált növényvédelmet alkalmazzanak a gazdálkodók, hiszen ez nem feltétel a kap kifizetések szempontjából. Ezen kívül nincsenek egyértelmű kritériumok, követelmények, amelyek a végrehajtást elősegíthetnék, illetve az integrált növényvédelemnek való megfelelést is támogathatnák A bizottság az Európai Parlamentnek a tanácsnak 2007-ben arról jelentett, hogy a nemzeti cselekvési tervekben kerülnek ilyen kritériumok. A megfelelvén a fenntartható felhasználási irányelvben 2009-ben születtek bizonyos fajta előírások, de ezek közül csak keveset alkalmaznak. Ami pedig a statisztikákat, illetve a kockázat indikátorokat illeti, azt láthatjuk, hogy az aktív anyagok ról szóló statisztika, amit az Eurostat és a bizottságot közre, azok nem eléggé részletesek, nem eléggé hasznosak ilyen szempontból, statisztikai szempontból többre lenne szükség, és még akkor is, hogyha a tagállamok az aktív anyagok eladásáról jelentenek, az Eurostat szolgáltatnak, specifikus módon kell agregálnia ezeket az adatokat, mielőtt ezeket közreadná. Így meg lehetne előzni azt, hogy az individuális aktív anyagokat figyelembe vegyék, mint a neonikotinodokat. Az adatok, amelyeket a tagállamok adnak a növényvédőszerek használatáról, azok nem elegendő harmonizáltak és nincsenek frissítve. A tagállamoknak a növényvédőszerek használatáról bizonyos termények esetében, bizonyos periódusok esetében kell jelenteniek, és így nincs összehasonlíthatóság a tagállamok között, és az Eurostat emiatt nem adott ki EU szintű statisztikát a növényvédőszerek használatáról. A 2009-es irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy harmonizált kockázati indikátorokat határozzanak meg, trendeket határozzanak meg az aktív anyagok használata szempontjából, és prioritást élvező elemeket használ, azonosítsanak, amelyekre jobban figyelni kell. Ugyanakkor az irányelv nem írt le ilyenfajta harmonizált kockázatindikátorokat. Nincs számszerűsített EU cél sem, hogy mennyire kell csökkenteni a kockázatokat, és nagyon kevés tagállamnak van ilyenfajta célja, amelyek kötődnének a növényvédőszerek kockázataihoz a nemzeti cselekvési terveikben. 2018-ban az Európai Bizottság két harmonizált indexet javasolt, amelyek 2019. júniusában léptek életbe, 2019. Eh, novemberében eh, foglalkozott ezzel még a bizottság, tehát 10 évvel azután, hogy életbe lépett az irányelv. Ezen indikátorok egyikesen veszi viszont figyelembe azt, hogy mikor és hogyan alkalmazzák a növényvédőszereket. Miután elvégeztük ezt a vizsgálatot, eh, javaslatokat küldtünk a bizottságnak arra vonatkozólag, hogy az általános növényvédő integrált növényvédelmet fordítsák át mérhető kritériumokká, és kössék ezt 2020 után a kap kivezetésekhez. Növelni kell a növényvédőszerekre vonatkozó statisztikákat. Örültünk annak, hogy az Európai Bizottság többnyire elfogadta ajánlásainkat. Sajnáljuk azt, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben nem fogadta el az 1B ajánlást, ahol az integrált növényvédelemről szólunk, hogy ezt a 2020 utáni kap kivezetésbe kell beintegrálni. Ezeket csak részben veszik be a követelmények közé a 2020 utáni kapba, még akkor is, hogyha az Európai Parlament felkérte a bizottságot arra, hogy a megfelelési kritériumokat változtassa meg már a 2011-es 2020-as periódusban. Köszönöm a figyelmüket, és szívesen megválaszolom a felmerülő kérdéseket. Thank you very much. Very clear. Köszönöm, nagyon egyértelmű és világos volt. Most megadom a szót a képviselőknek, a listámon szerepel. Eh, Madame Azekam, Mr. Ossis, Monsieur Siudoro. So, ah, one more, two, three, four. Okay. Good. So let's start with Madame McGuinness from the EP. McGuinness asszonyjal kezdünk az EPP részéről. Thank you, Chair. Köszönöm, um, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak uh, uh, itt az előadást és a számbevőszéktől. Nem tudom, hogy megnézték-e a e, mezőgazdasági tanácsadó rendszereket, mert az egyik nehézség az, hogy tudásátadás, innováció sok országban e, visszavágásra került, e, és éppen ezért ez a tudásátadás nem történik meg a tagállamainkban. Ezt e, valamilyen módon értékelték el. Én részt vettem a fenntartható növényvédőszer használat irányelv kidolgozásában, vitájában annak idején. A, nagyon sok időbe telik, míg döntést hozunk, illetve miután döntést hozunk, annak tényleges végrehajtása. Erre vannak bizonyítékok is, de a legnagyobb probléma az, hogy nem kapnak megfelelő tanácsot a, a gazdálkodók. Igazándiból szinte az egyetlen forrás maguk a gyártócégek, ami nem helyén való. Tehát jó lenne, hogy állami pénzből finanszírozott tanácst kapnának, illetve kutatási eredményekhez hozzáférnének azért, hogy a gazdálkodás módját, illetve a technológiákat úgy alakíthassák ki, hogy csak a legszükségesebb esetekben használjanak növényvédőszereket. Okay. Um, Madame Novák for the EPP again. Novák asszony, EPP. Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Pozdrav... Elnök úr. In tudi... No translation. Yeah. You have to wait. It's okay? Torej pozdravljam kontrolo nad uporabo. Örülök eh, annak, hogy eh, a növényvédőszereket eh, és ezek használatát ellenőrzik. Az Európai Bizottságnak ajánlásokat is megfogalmaztak, de a szlovén gazdák és a szlovén állampolgárok aggódnak, a harmadik országokból származó termékek ellenőrzése miatt. Újból és újból kérdéseket intéznek hozzánk az ilyen termékekre vonatkozólag, és ez e, így rendben is van. De felmerül bennünk a kérdés, hogy e, más e, tagállamok szabályozzák-e ezen a harmadik országokból származó termékeket, illetve figyelembe veszik-e ezt a szabályozást. Természetesen ez összefügg a pénzügyi eszközökkel, az ellenőrzés, a tanácsadás és a pénzügyi támogatás is nagyon fontos, főleg azokban az országokban és térségekben. Mr. doamna președintă. Două întrebări. Odată cum sunt verificate produsele... Köszönöm, azok a szerek, amelyek harmadik országból jönnek, azokat is igazoljuk el, hiszen eh, számos eh, olyan eh, növényvédő szer került a piacra, amelyek fertőzöttek, illetve szennyezettek voltak, és ez különösen a biogazdálkodás szempontjából problémás. Emellett azt szeretném felvetni, hogy a román gazdák a mai napig a felét kapják a támogatásoknak, hogyan gondolják elérni azt, hogy az élelmiszer biztonság minden eh, országban, minden eh, terméktípusnál ugyanaz legyen, hogyha a mezőgazdálkodók eh, nem kapnak megfelelő mértékű támogatást, nem ugyanannyit egész Európában, és itt most megint csak különösen a biogazdálkodókra gondolok. Én asszony következik. Köszönöm valójában három, négy kérdésem van. Az első, az kapcsolódik megint ez asszony által elmondottakhoz. Gyakran a, te, a termelők, a gyártók től kapnak csak tanácsot a gazdák, és nem pedig állami forrásból, tehát meg kéne nézni, hogy hogyan lehetne ezeket az állami kutatásokon alapuló információkat hozzáférhetővé tenni. A tagállamonkénti ellenőrzésnél pedig érdemes érdemes lenne megnézni, hogy mely tagállamok küzdködnek legnagyobb nehézségekkel az átvételében ennek az irányelvnek, vagy átültetésének ebben ennek az irányelvnek. A harmadik téma az az importra vonatkozik. Látjuk, hogy a bizottság toleránsabb a növényvédőszerek a felhasználatában, felhasználásában, hogyha importált szerekről van szó, miközben a helyi gazdáknak kemény szabályokat kell betartaniuk. Éppen ezért elvárható, hogy a kereskedelmi főigazgatóság legyen kapcsolatban azzal a főigazgatósággal, amely a növényvédőszerekért felelős, hogy az importnál ne kerülhessenek kerülnek be eh, olyan eh, szerek, amelyek eh, külföldről érkeznek, és túlzott növényvédőszerek, hiszen ez ráadásul az érdekeit is sérti a mi gazdáinknak. Emellett be kell ugye bizonyítani, hogy alternatív módszereket használjanak, mielőtt a növényvédőszerekhez fordulnak, hogyan lehet tájékoztatni őket arról, hogy melyek a hatékony és fenntartható eh, alternatívák. Köszönöm a Rinyú részéről, köszönöm eh, a koordinátoroknak. Eh, fontos témáról van szó, kezdeném egy feedbackkel. Úgy gondolom, hogy a jelentés nagy erőssége az, hogy részletekbe bocsátkozik és felvillantja a tagállami adatokat is megvannak a számszerű adatok, de azok hiánya is fontos, hiszen közvéleményt eh, ez is tájékoztatja arról, hogy az egyes országokban mi a helyzet, és így nyomást gyakorolhatnak a kormányokra azért, hogy tartassák be ezeket a szabályokat. Ami pedig eh, a eh, gazdálkodóknak tanácsadó szolgálatot illeti, egyetértek meg Génisz asszonyjal, de ne csak visszafele nézzünk, hanem előre is hogyan fogja megoldani az új közös agrárpolitika ezt a problémát. Az világos, hogy szükség van erőforrásokra ahhoz, hogy a biztonságos alternatívákat elterjesszük, az integrált növényvédelmet meghonosítsuk, és kiszámítható legyen a szabályrendszer a gazdák számára. Ez sokkal jobb, mint hogy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy hát valamit csinálni kell. Honnan jöjjön a pénz? a gazdáknak járó támogatásoknál le kell jönni a fenntarthatatlan formákról, és áttérni a fenntartható formákra. Ami pedig az importot illeti, ott is egyetértek azzal, ami elhangzott. Nyilvánvaló, hogy itt nem csak arról van szó, hogy kötelező fejezet legyen a környezetről és az emberi jogokról a szerződésekben, a megállapodásokban, hanem arról is, hogy ugyanazokat a standardokat kell megvalósítani a az egészségünk védelmében itt az Európai Unió belül is, illetve kereskedelmi partnereinket is erre kell rábírni. Köszönöm. Ketten a zöldek részéről Paulus asszony. Thank you, Chair. Köszönöm a számvevőszéknek, hogy beszámolt erről a fontos munkáról. Rengeteg információ szerepel a jelentésükben, és ezek szükségesek is voltak, ezek az információk. A zöld megállapodás az nem csak a klímáról szól, hanem a biodiverzitásról és a fenntarthatóságról is, ebből a szempontból is fontosak ezek az adatok. Lenne néhány megjegyzésem és kérdésem. Az egyik a növényvédőszer felhasználás statisztikájára vonatkozik. Egészen mostanáig csak ostoba módon tonnákban mértük az egészet. Mindenki, aki megnézi a különböző aktív összetevőket, látja, hogy nagyon más módon használják fel az aktív anyagokat, hiszen a toxicitása is teljesen eltérő ezeknek az aktív hatóanyagoknak, ami az antibiotikumokat illeti, ott napi dózisokról beszélünk, és nem arról, hogy mennyi tonnát használunk fel. Ugyan ezt kellene szerintem a növényvédőszereknél is alkalmazni, mert noha a hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy kevesebbet alkalmazunk, valójában többet alkalmazunk, hiszen az aktív hatóanyagoknál rá, rátérünk olyanokra, amelyek alacsony dózisúak, de e, ebben az alacsony dózisban is rendkívül toxikusak. E, nem tudom, egyet értenek-e azzal, hogy meg kellene változtatni a módját annak, hogy hogyan mérjük a növényvédőszerek felhasználását a földeken. Második dolog, Egyetértenek-e azzal, hogy az ökorendszerre gyakorolt hatás jelzőszámait is ki kellene alakítani, hiszen a monitoring nem csak arról szól, hogy az aktív hatóanyagokat, illetve az anyagoknak a vizeinkben való megjelenését monitorozzuk, miközben nincsen a biodiverzitásra gyakorolt hatásról monitoring, vagy ha van is, nincs összekötve a növényvédőszerek használatához. Az európai környezetvédelmi ügynökségnek a biodiverzitásról egészen riasztó adatai vannak, különösen a művelt, te megművelt területekről, ami szerintem összefügg a növényvédőszerek használatával, és ezzel át is térek a harmadik témára, a védett területekre, ahol a Natura 2000-es területeken eh, be vannak tiltva bizonyos szerek, de összességében mégsem. Tehát, hogyha a polgárokkal beszélünk, akkor úgy gondolják, hogy a natura azt jelenti, hogy védett, és ott nem használnak növényvédőszert. De ez nem igaz, mert valójában ott is lehet növényvédőszert használni, derogációt kell kapni egyes, egyes növényvédőszerek használatánál, és ez pedig a nemzeti hatóságokra tartozik, hogy adnak-e ilyen derogációt. A jelentésből azt is olvasom, hogy önök hiányolják a szankciókat arra az esetre, hogyha a növényvédelemre vonatkozó szabályokat megszegnék, nem lenne ideje esetleg eljárást indítani azon tagállamok ellen, amelyek nem tartatják be a szabályokat. A 11-es oldalán a jelentésüknek van egy közvetett utalás, amely azt mondja, hogy Németország, ugye az én tagállamom, még nem hajtotta végre a növényvédőszer nemzeti cselekvési tervet, nem tudom, hogy ez valóban így van-e, és tettek-e ajánlást arra nézve, hogy hogyan lehet ezt orvosolni. Martin Heusingnak pedig köszönöm, hogy nem elég betiltani üzemanyagok, bizonyos növényvédőszerek gyártását Európában, hogyha egyébként hagyjuk azokat beutaztatni az országba kereskedelem címén, és nem lenne -e jobb betiltani olyan élelmiszereket, amelyek tartalmaznak olyan növényvédőszereket, amelyeket egyébként az Euróban nem lehet használni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Pimes. Köszönöm, elnök úr, három kérdésem van. Köszönöm ezt a, az értékes és fontos számvevőszéki jelentést. Ön a jelentésében azt mondja, hogy a bizottság képtelen arra, hogy képtelen volt arra, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyek révén a kap a növényvédőszerek eh, használatát csökkentse. Milyen ösztönzőkre van szükség, hogy tényleg csökkenjen a növényvédőszerek alkalmazása, és megvalósuljon az integrált növényvédelem, illetve hogyan lehet ezt igazolni, akár gazdaság szintjén, vagy földterület eh, szintjén van egy stratégia, a Farm to Fork, amely szintén magában foglalja a növényvédőszerek használatának csökkentését. Aztán ott van még a vegyes növényvédőszerek, vagy összekevert növényvédőszerek alkalmazása, mixtúrák alkalmazása. Itt jobb lenne gyakrabban az elővigyázatossági elfből kiindulni. Nem láttam itt a jelentésük konklúziójában, hogy az szerepelne. A harmadik kérdés pedig arra vonatkozik, hogy hogyan értékelik a növényvédő szereket. A hosszú távú toxicitásra gondolok, illetve annak hosszú távú következményeire, Eh, például eh, a rákra, vagy a eh, szaporodási képességre, belső elválasztású mirigyekre, neurotoxicitásra, tehát a hosszú távú értékelése a növényvédőszereknek úgy tűnik, hogy hiányzik ez a harmadik kérdésem. Köszönöm a GUE részéről a Zekam. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a számvőszéknek is ezt a kitűnő jelentést, amelyben nagyon jó ajánlások voltak. Szeretném a parlamentnek azt elmondani, hogy tényleg fontos lenne az, hogy ezeket az ajánlásokat végrehajtsák. Kíváncsi lennék arra, hogy önök hogyan definiálják az integrált növényvédelmet. Hollandiában a definíció eléggé széles körülön van megfogalmazva, és a kormány szerint, és a gazdák szerint is, akik alkalmaznak védőszereket, a neonikotinoidek használata is ide tartozik. Tehát egy olyan koncepció, amelynek a célja az, az volt, hogy leépítsék a növényvédőszerek használatát, legalábbis korlátozzák azt, csak olyan esetekre, amikor tényleg már másképp nem lehet eljárni. Ehelyett Hollandiában azt láthatjuk, hogy a vegyi anyagok használata rögzítve van, és így ez kihat a neonikotinolok használatára is, amelyek nagyon káros növényvédőszerek. Önök ezt hogyan látják? Egyetértenek-e velem abban, hogy nem szabad, hogy ezek a szerek az IPM-be, az integrált növényvédelembe tartozzanak, és kívánnak kell változtatni, kell-e változtatni a jogszabályozáson, hogy tényleg fenntartható integrált növényvédelmet sikerüljön elérni. Thank you, Mikola. Köszönöm, Mikolász, Mikolász Aguettól. Köszönöm, elnök úr. akár hiszik, akár nem egyetértek Mered meg guinness noha a párt politikai spektrum másik oldalán, eltérő oldalán vagyunk. Észak-Írországban is azok, akik tanácssal ellátják a gazdákat, maguk a gyártók, tehát érdekeltek ezen termékek értékesítésében és nyilván nem látják el a termékeket egészségügyi figyelmeztetéssel. Ami a számvevőszék jelentését illeti, ha jól értem, a számvevőszék csak azt veti figyelembe, ami megtörtént, és nem igazán tud előre tekinteni, kitekinteni, de lehet, hogy ebben tévedek. Azt szeretném tudni, hogy ez egy számvevőszéki ellenőrzés hogyan tudja ezeket a közjavakat mérni. Igazából monitorozás keretében ezt nem lehet mérni, de ha azt szeretnénk, hogy a gazdálkodók felhagyjanak a peszticidek használatával, akkor ez pénzbe fog kerülni. Ha nem használunk ilyen növényvédő szereket akkor a volumen általában alacsonyabb, a hozam kisebb és több munkát igényel tehát segítenünk kell a gazdálkodóknak, és ez pénzbe fog kerülni. A számvevőszék meg tudja vizsgálni azt, hogy ezen közjavakra hogyan tudnánk pénzt fordítani. Láttunk bizonyos javulást a mezőgazdaság terén, de ez önkéntes jellegű volt, és nem igazán az Európai Unió mozdította ezt elő. Tehát a kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnának árat szabni ezeknek a közjavaknak, hogyan tudnák mérni ezeket. Mivel csak ketten jelentkeztek a néppárt részéről, Megkinesz asszony szeretne néhány perc erejéig ismét hozzászólni. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy ismét hozzászólhatok. Szerintem ez egy nagyon hasznos eszmecsere, ugyanis a képviselőcsoportok együtt dolgozunk az élelmiszer termelő rendszerekért. Én azt szeretném mondani, hogy vannak Írországban is gazdák, akik konzervációs mezőgazdaságot folytatnak, tehát zöld felülettel takarják be a földet, és ezt azért teszik, mert a biodiverzitás, az élelmiszer termelés és a természet megőrzése fontos számukra, őket díjaznunk kellene. Én a múltkor elhoztam őket az, a mezőgazdasági szakbizottságba, és további támogatásra szorulnak, ezt kérik tőlünk. A nyáron jártam egy gyümölcstermelő területen, ahol szintén láttam, hogy vannak jó példák, és támogatnunk kell a gazdálkodókat. Ahol azonban kudarcot vallunk, és erre fel kell hívnunk a figyelmet, az az import politikánk. A gazdálkodók azt mondják, hogy Európában betiltunk bizonyos termékeket, rendben, de akkor miért importáljuk, miért importálunk hozzávalókat takarmányokhoz, vagy termékeket, amelyek harmadik országokban már használták ezeket a növényvédőszereket. Szerintem ez inkoherens és nem következetes, és ebben igazuk van. Tehát, hogyha a frakciókon át nyúlva tényleg együtt tudnánk működni, és rá tudnánk venni Phil Hogan biztost a politikai koherenciára, az jó lenne. Hallottam, hogy nem helyezhetünk erre a kérdésre nyomást, mert ez nem tartozik az ellenőrzésünk alá, csak itt tudunk tilalmat bevezetni, de attól tartok, hogyha vannak aggodalmak bizonyos növényvédőszerek használatával kapcsolatban az EU-ban, akkor máshol is fel kell emelnünk a hangunkat ezek használatával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 Először is szeretnék köszönetet mondani a számbevőszéknek ezért a jelentésért, és eh, az eszmecsere eh, színvonalát is nagyon jónak tartom. Úgy látszik, eh, hogy sokkal több a közös a frakcióknál, ebben a kérdésben szeretnénk változást véghez vinni a peszticidek alkalmazásával, illetve a növényvédőszer maradékok kérdésében, hiszen ez nem fenntartható a környezet és az egészségünk szempontjából sem. Ez egy komoly fenyegetés a biodiverzitásra nézve, úgyhogy ezt sokkal komolyabban kell vennünk. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy milyen véleményeket hallottunk itt. Abszurd, hogy megengedjük a peszticidek importját, amikor ugyanazon növényvédőszereket itt az EU-ban betiltjuk. Ez nem csak a versenyre káros, de az ekoszisztémára is és sokkal egyértelműbbek, határozottabbak kell lennünk, össze kell ezt kapcsolnunk a közös agrárpolitikával. Biztosítanunk kell, hogy több legyen az ösztönző a gazdálkodók számára, hogy váltsanak. Egyetértek a fenntarthatósági irányelvel. Az Európai Unió nem volt képes ezt még érvényesíteni, tehát az eszköztárunkból hiányoznak eszközök, de köszönöm ezt a jelentést, és örülök annak, hogy ugyanazon állásponton vagyunk itt a szakbizottságban. Köszönöm. Én is feliratkoztam a jelentkezők a hozzászólók listájára. Először is szeretném megköszönni a számvevőszéknek ezt a jelentést amely egyrészt nagyon időszerű, másrészt pedig egyértelműen fogalmaz, és olyan ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket osztunk itt a szakbizottságban, de azt hiszem az Európai Parlament egészében, ezt már hallhattuk a plenárison is, amikor a Green Deal-el kapcsolatos állásfoglalásról volt szó. És lehetőségünk nyílik majd arra, hogy a a következő Farm to Fork stratégiával kapcsolatban erre visszatérjünk majd még, illetve a közös agrárpolitika kapcsán is. Ugyanis, ha van egy terület, ahol a peszticideket és a mezőgazdasági gyakorlatokat össze kell kapcsolni, akkor az pont a közös agrárpolitika rendszer. Ez egy olyan küzdelem, amelyben együtt részt vehetünk. Ugye, évek óta halljuk, hogy nincs a két szakpolitika között kapcsolat, tehát ezt valahogy létre kell hoznunk egyfajta fenntarthatóságot kell, feltételséget kell megteremtenünk, és ösztönzőket a gazdálkodók számára a váltás érdekében. Köszönöm ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy a parlament nagy többség ezt támogatja. A második dolog, ami az importokat illeti, ez egy olyan kérdés, amely inkább talán az Európai Bizottságra vonatkozik. A DG Szenténak is talán vannak itt képviselői, akiknek meg is adhatjuk majd a szót, miután a számvevőszék válaszát meghallgattuk. Ugyanis köztudott, folyik most a vita az Európai Bizottság berkeiben a mezőgazdasági egészségügyi főigazgatóságok között különböző biztosok illetékesek, de jelezni kell feléjük, hogy a parlament nagy többsége ugye azon a véleményen van, és ezt hallhattuk az imént is, támogatjuk azt a gondolatot, hogy ugyanazt a megközelítést kell alkalmaznunk a gazdákra és az importokra nézve is tisztában vagyok arra, azzal, hogy a DigiTrade azt mondja, hogy ha Brazília, Indonézia vagy olyan országok, amelyekből importálunk, ők is a saját biodiverzitásukat akarjuk védeni, akkor ez az ő problémájuk, ők megtehetik ezt ez rendben is van, de hogyha mi váltani szeretnénk, és ezt meg szeretnénk győzni a gazdákat erről a szakpolitikáról, akkor nem elégedhetünk meg ezzel a megközelítéssel, találnunk kell egy megoldást. A problémát nem tagadhatjuk le, ez a probléma létezik, ezzel tisztában vagyunk. És nem mondhatjuk azt sem, hogy nem tehetünk semmit számíthatnak az Európai Parlamentre, hogy megoldást találjunk a különböző szövegekben. Ezt szerettem volna elmondani önöknek, és most elnökként visszadnám önnek a szót, úgy 5-7 percben, hogy ha lehet, akkor megválaszolja azokat a kérdéseket, amelyek az ön hatájába tartoznak, és aztán a DG Santénak is átadnánk ma szót. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, Wallace úr kérdésére térnék ki, mire terjed ki egy ellenőr mandátuma, hatásköre. Nem az Európai Számvevőszék szabja meg a célkitűzéseket, és nem mi definiáljuk a szakpolitikát sem. Ez a parlament és a bizottság feladata. A számvevőszék feladata az, hogy ellenőrizzük, hogy a különböző fellépések által eljuthatunk-e a célkitűzésekhez, a célok eléréséhez, és a monitorozás lehetővé teszi-e ennek az ellenőrzését. És megfelelőek ez az adatok. Tehát valószínűleg nem, tudnék minden kérd- nem tudok minden kérdésre válaszolni, de köszönöm azért a véleményeket és a kérdéseket is, amelyeket hozzám intéztek, mert ők is elmondták, hogy nagy érdeklődésre tart számot ez a kérdés, és nagyon időszerű is. McGuinness asszony érintette a tanácsadási rendszert. Ez eh, az egyik eh, fő alapelve az integrált növényvédelemnek, és mint olyan hangsúlyoznunk kell, de ez az Európai Bizottságot és a tagállamokat érinti, nekik kell a nemzeti tervekben pontosan meghatározniuk, hogy az integrált növényvédelem mit jelent. Rendben van, hogy mi meghatároztunk nyolc eh, alapelvet, de amikor ezek végrehajtására kerül sor, hiszen 2014 óta ezek kötelezőek az ellenőrző hatóságok számára, az irányító hatóságok számára és a gazdálkodók számára is egyértelmű kell legyen, mit kell tegyenek, annak érdekében, hogy ne szankcionálják őket. Mi a jelentésünkben azt mondjuk, hogy sem a gazdálkodók, sem az irányító hatóságok számára nem teljesen egyértelmű, hogy mit jelent az IPM, ugyanis a nemzeti cselekvési tervekben ezt nem definiálták. A bizottság pedig csak 2016 óta kezdi felhívni a tagállamok figyelmét arra, hogy ezt be kell építeniük a nemzeti cselekvési terveikbe. Ami Novák asszony kérdését illeti, a harmadik országokból származó termékek ellenőrzéséről, az, az organikus biotermékekről is végeztünk egy ellenőrzést, és láthattuk, hogy a bizottság a har- bizonyos harmadik országokban is ellenőriz, de talán ezen ellenőrzések nem kielégítőek, és ezeket ki kellene terjeszteni, ha valóban biztosítani szeretnénk, hogy a harmadik országokból származó biotermékek valóban annak minősülnek. Többé-kevésbé mm, Sudár képviselő is hasonló kérdést tett fel, úgyhogy Arénászony kérdésére válaszolnék. Ugye a magánvállalatok, a gyártók látják el tanácsal a gazdálkodókat, mi a nyilvános állami tanácsadó rendszereket támogatnánk, ahogyan azok léteznek is a tagállamokban. Mi a legfontosabb az alternatívákkal összefüggésben? ha betiltják a magas kockázatú peszticideket, akkor mit használhatnak a gazdálkodók? Vannak-e rendelkezésre álló kis kockázatú növényvédőszerek? A hatóanyagok csak 3%-a minősíthető kis kockázatúnak, tehát valószínűleg további kutatásra van szükség hogy további alacsony kockázatú növényvédőszereket találjunk, amelyeket felhasználhatnak a gazdálkodók. Könnyű valamit betiltani, de hogyha nincsenek alternatívák, akkor virágzik a fekete piac a mezőgazdaságban is. Hojszik úr kérdezett az adatokról. Mi azt írtuk, azt mondtuk, hogy bizonyos államok minden egyes hatóanyagról adatokat nyújtanak be, de ha az Eurostathoz juttatják ezeket az adatokat, az Eurostat ezeket összegyűjti és magasabb szinten agregálja, mi azonban így nem tudunk megfelelő elemzést végezni. Nem tudjuk úgy összegyűjteni az adatokat, hogyha az Eurostat számára ez nem lehetséges. A megfelelő módszer tehát a jogszabály módosítása volna, hogy lehetővé tegyük minden egyes hatóanyagról a statisztikai adatok összegyűjtését, mert így elemezhetjük azt is, hogy mi történik a peszticidek használatával. További kérdéseket hallhatunk Paulus asszonytól. Az egyik kérdés a peszticidek használatának mennyiségére vonatkozott. Mi a jelentésben azt írtuk, hogy vannak harmonizált kockázati mutatók, és az adatokból arra jutottunk, hogy 20%-kal csökkent ezek használatát, de a harmonizált kockázati mutatók csak azon peszticidekre vonatkoznak, amelyek, amelyeket nem hagytak jóvá. Tehát, hogy megfelelően csökkenthetjük-e a kockázati termékek használatát, ezt nem tudtuk bizonyítani. Éppen ezért azt javasoltuk a bizottságnak is, hogy a harmonizált kockázati mutatót javítsa. Ami a peszticidek biodiverzitásra gyakorolt hatását illeti, jelenleg két auditot hajtunk végre. Az egyik a beporzókra vonatkozik, a másik pedig a megművelt földekre a közeljövőben, talán júniusban közzétesszük az eredményeket. A peszticidek használata védett területeken ezzel a beporzókkal kapcsolatos auditban térünk ki, ami pedig a jogsértési eljárásokat illeti. A nemzeti cselekvési terveket javítani kell, hogy definiáljuk, mit jelent valóban az integrált növényvédelem. Így ezt meg lehetne erősíteni, végre lehetne hajtani a tagállamokban természetesen további lépésekre is szükség van. Másfelől a gazdálkodókat lehet szankcionálni azért, mert az IPM elveit nem alkalmazzák. A probléma csak az, hogy ez a tagállamokban nem kerül alkalmazásra, nem tesznek erre vonatkozó lépéseket. A holland esetet emeltük ki. A hatóságok azt látták, azt tapasztalták, hogy a gazdaságok 20%-ánál nem került sor szankciókra. Metz képviselő kérdezte, hogyan tudjuk ellenőrizni azt, hogy a telepen valóban mi történik. Ez a szintén a tagállamok hatáskörébe tartozik, a nemzeti cselekvési tervéken belül kell a megfelelő lépéseket meghatározniuk, hogy azokat a gyakorlatban végre lehessen hajtani. Ami az elővigyázatossági megközelítést illeti, persze az alternatívák fontosabbak, többet is kellene tenni az alternatívák tekintetében, még mielőtt betiltásra kerülnének különböző termékek. A toxicitásra pedig az audit nem terjed ki. Házekamp képviselő említette, hogy Hollandiában nagyon tág az integrált növényvédelem definíciója, amely még támogatja is a peszticidek használatát. A tagállamoknak kell ezt a nemzeti cselekvési terveikben definiálni, és ezt a bizottságnak kell ellenőriznie, hogy összhangban áll-e az európai alapelvekkel. Ami pedig a többi kérdést illeti, ezek azt hiszem inkább a bizottságra vonatkoztak, de ha esetleg valami elkerülte volna a figyelmemet, akkor kérem tegyék fel újból. Köszönöm. Thank you. So if... Köszönöm szépen. Hogyha egyetértenek a képviselők, akkor most megadom a szót az Európai Bizottság képviseletében a DJ Szenténak. Lezárjuk ezt a részt a vitának, aztán már egy másikat nyitunk, mert úgy tűnik, hogy nagyon sok kérdés van itt. Megadom a szót Jürisár asszonynak, hogy megválaszolja az első kérdéseket, és utána pedig megadjuk a szót a többi képviselőnek is még. Köszönöm szépen, elnök úr. Megadhatnám a szót a kollégámnak a fenntartató használat tekintetében, hiszen ő a felelős ennek a témának, aztán pedig majd átveszem tőle a szót. Rendben van, mondja az elnök. Köszönöm a szót, köszönöm a számvevőszéknek is ezt a jelentést. A bizottság üdvözli ezt a jelentést, és együttműködtünk ezen jelentésben is a számvőszékkel, megvizsgáljuk természetesen az ajánlásokat is, és nagyon időszerű ez a jelentés, mert nagyon fontos a termőföldtől a fogyasztókig stratégiában az is, hogy intézkedést tegyünk a növényvédő szerek tekintetében, hogy csökkentsük a hatását az egész, emberi egészségre, illetve a környezetre. Nagyon sok kezdeményezést jelentettük már be a termelőtől a fogyasztói stratégián belül is ebben a tekintetben, és ez megfelel a számvőszék észrevételeinek. Volt egy számot tevő csökkenés a növényvédőszerek használatában az elmúlt években, de még persze többet kell tenni, és többet is el lehetne még érni. Tudjuk, hogy az integrált növényvédelem nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, többet lehet még tenni, hogy végrehajtsuk nem tagállami szinten az integrált növényvédelmet. Sokat beszéltünk a DJ mezőgazdasággal, a fenntarthatóságról a kapban, és a Környezetvédelmi Főigazgatóság is nyomon követi az ökorendszereket. Nem tudok most minden kérdésre kitérni, de szeretnék a fő kérdésekre kitérni, aztán pedig átadom a szót kollégámnak az importok tekintetében, illetve a mezőgazdasági főgazdaságbeli kollégák fognak a kapról beszélni. Számos képviselő beszélt a szabálysértésekről, a végrehajtásról. A múlt évben, azután, hogy ez a jelentés létrejött, most a fenntartható növényvédelmi szerekre vonatkozó iránymutatást tekintetében a tagállamoknak most már ezt végre kell hajtaniuk. Így már sokkal erősebb a jogi alap a tagállamok számára, hogy fellépjenek az irányelv végrehajtása tekintetében. Az egyik dolog, amit meg kell vizsgálni, az az, hogy a tagállamok hogyan ültetik át, hajtják végre ezeket az előírásokat, auditokat végeztünk a tagállamokban, hogy megvizsgáljuk azt, hogy javul-e a végrehajtás, és hogyha kell, akkor további lépéseket tesszünk, akár szabálysítési eljárásokat is indítunk, ha kell. Az egyik ajánlás, amit a szemvőszék adott, az a harmonizált kockázati indikátorokra vonatkozott, ezeket javítani kell. Még azelőtt, hogy a számvevőszék ezt felvetette volna, tudtuk, hogy ezt javítani kell, és ezzel foglalkozunk. De ez kötődik az elérhető adatokhoz. Sokat vitáztunk az adatok begyűjtésének módjáról, a nővérészek tekintetében, és elmondtuk azt, hogy hozzá kell férnünk az agregált adatokhoz, amelyekkel láthatnánk a tagállami adatokat részletesen, és így sokkal jobban megalapozott döntéseket hozhatnánk részletes adatok alapján, nem pedig csak nagy adatokat látnánk. Sokkal hasznosabb információkra van szükség, azt illetőleg is, hogy hogyan használják a növényvédőszereket, hogyha ezt látjuk, akkor plusz indikátorokat is megfogalmazhatunk a, a dózisokkal, a használattal kapcsolatban. Erre vonatkozó jelenleg nincsenek adataink. Hogy sikerüljön az integrált növényvédelem végrehajtását elősegíteni, a jogszabály már felismeri azt, hogy nagyon fontos az, hogy legyenek a integrált növényvédelem ben kiképzett emberek, de viszont amikor felvizsgáljuk majd ezt a, az irányelvet, akkor megvizsgáljuk azt, hogy milyen a, a, a függősége nővérszerek szempontjából, és milyen a képzettsége a szakértőnek az integrált művészet tekintetében, ami pedig a német nemzeti cselekvési tervet illeti. A termelőtől a fogyasztói stratégia tekintetében jelentettünk a fenntartott törvényvédelmi szerek használatáról a parlamentnek, és arról, hogy milyen nemzetési lakosi tervek vannak, és ebben több információ is van mindenről. A német cselekvési tervet már benyújtották, tehát így megfeleltek a követelményeknek. Most gyorsan átadom a szót a kollégámnak a mezőgazdasági főigazgatóságról. Köszönöm szépen. A mezőgazdasági főgazdaság részéről össze tudom foglalni a kérdéseket a kapra vonatkozólag. Kétfajta kérdés volt, az egyik az az volt, hogy a kap hogyan tud hozzájárulni a fenntartható növényvédőszer használathoz, és volt egy specifikus kérdés a gazdálkodóknak adott tanácsadásról is. A kap tekintetében meg kell különböztetnünk a jelenlegi kapot és a jövőbeli kapot, hogy néhány szót szóljak a kap jövőjéről. A bizottság azt javasolta, de ez már benne van a jelenlegi kapban is, és ez nagyon fontos kérdés, a fenntartható növényvédőszerek használata tekintetében. Számos eszköz van, a kereszt megfelelés az egyik, ez egy kapcsolat a kap kifizetés és a növény védőszerre vonatkozó szabályozás között. Az úgynevezett Farm Advisory System, ezek is részét képezik már a kapnak, de ezek kötődnek a feltartató használatra vonatkozó irányelvhez is. Itt van még a közvetlen kifizetések zöldítése is. Vannak műveleti programok zöldségekre, gyümölcsökre vonatkozólag, beleértve ebbe a környezeti komponenseket is, és itt az integrált növényvédelem rendkívül fontos szerepet kap. Támogatjuk a biogazdálkodást a kap keretén belül, a kettes pillérben támogatást tudunk adni a klíma intézkedésekre, beleértve az integrált növényvédelmet is, kutatásba való befektetés, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a növényvédőszereket fenntarthatóban használják. Ez már most is. A jövőben pedig tovább szeretnénk erősíteni mindezt a javaslatunkkal. Például a jövőbeli feltétel rendszerbe belevesszük a fenntartható növényvédő szerhasználatra vonatkozó szabályokat, és szeretnénk, hogyha lenne kapcsolat a KAP és az IPM, az Integrál Növényvédelem között. Ezáltal lehet majd növelni a gazdák figyelmét, hogy jobban foglalkozzanak ezekkel az aspektusokkal a feltételrendszert kiegészítjük még ösztönző intézkedésekkel is. Ez nagyon fontos lehetőség, hogy az egyes pillérben lévő pénzeket kihasználjuk a, fenthat, a növényvédőszerek fenntartható használatának fejlesztésére. A kettes pillérben vannak kifizetések, hogy jelenleg is, itt nagyobb a rugalmasság a tagállamok számára, és a CAP tervek alapján a tagállamok egy stratégiát fejlesztenek ki, főként a növényvédőszerek fenntartható használatára vonatkozólag. Szerintünk ebben van lehetőség, így lehet kifejleszteni azt, hogy fenntartható módon bánjanak a növényvédőszerekkel, tovább mutatván a jogi kereten. Ami pedig a az ajánlásokat illetik, valóban nagyon fontos a gazdáknak valóban tanácsra van szükség ahhoz, hogy jó gyakorlatokat tudjanak végrehajtani a növényvédőszerek alkalmazása terén. A jelenlegi gazdáknak szent szánt tanácsadó szolgáltatás magában foglalja a fenntartható növényvédőszer használatot is a gazdagoknak a saját nemzeti hatóságaikhoz kell fordulniuk a fenntartott növényvédőszer használat tekintetében. Hogyan értékeljük ezt? Megint ezt asszony kérdezte ezt. Hogyan hajtják ezt végre a tagállamok? Jelenleg tanulmányt végzünk arra, hogy ezt felmérjük. Az eredményeket majd hamarosan közreadjuk szemináriumok is vannak bizonyos tagállamokban erről. Négy tagállam esetében azt láttuk, hogy finanszírozzák ezt a tanácsadó szolgálatot. Volt egy kérdés, Arena, le tudnál zárni? kérdezi az elnök. Igen, le is zárom ezzel. Arena asszony is kérdezett. A tanácsadás semlegességét illetően. Ez az elf már rögzítő van a jelenlegi rendszerben, de ezt még jobban kifejeztük a javaslatunkban, és számítunk az önök támogatására. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ismételten, hogy szót kaphattam és azonnal rá is térek azokra a kérdésekre, amelyek hozzám szóltak. Azzal kezdeném, hogy egy áttekintést adok arról, hogy, hogy is, hol is állunk a terveztünkkel, illetve hogy hogyan értékeljük a növényvédőszerekre vonatkozó szabályozást. Hallhatták azt, hogy számos munka zajlik, persze a Green Deal, a termelőtől a fogyasztói stratégiáig, ez is egy olyan dolog, Eh, amelyel foglalkoznunk kell a következő hetekben. A refit értékelés eredményét a tanácsnak, a parlamentnek eljutatjuk a termelőtől a fogyasztói stratégiával együtt, és lesz majd egy második jelentés is a fenntartható növényvédőszer használatról is. Mindenképpen szeretnénk egyértelműen megmutatni azt, hogy milyen eh, céljaink, stratégiáink vannak a refit jelentés, amit majd megküldünk a tanácsnak és a parlamentnek, ez teljes mértékben foglalkozik a refit értékelési tanulmány eredményeivel, figyelembe veszi azokat az aggályokat, amiket az Európai Parlament is felvetett két állásolási indítványában. Az egyik a ellenőrzési eljárásról szólt, a másik pedig a növényvédőszerekre vonatkozó szabályozásról figyelembe véve azt, hogy a parlament is felismerte azt, hogy nálunk van a legszigorúbb jóváhagyási, ellenőrzési rendszer a világon, de egy dolog, amit javítanunk kell, ez a végrehajtás és a hatékonysága annak, ahogy végrehajtjuk a rendeletet. a rendeletek hatékonyak abból a szempontból megvédik az emberi egészséget és a környezetet, ezek szigorúak, szigorú követelményeket támasztanak, és örömmel látjuk azt, hogy az aktív anyagok százalékos aránya már most is nagyon alacsony, két százalékot tesz ez ki az általános aktív anyagok körében, és reméljük, hogy ez az arány tovább fog majd csökkenni, de egyértelműen hogy sok mindent kell még tenni, és csökkenteni kell a függőséget a vegyi ö, növényvédő szerektől, és inkább az alacsony kockázatú szerekre kell áttérni. Szó volt arról, hogy késedelmek vannak a rendszerben, emiatt a hatékonyság is sérült, pontosan ezért kívántunk fellépni, az átláthatóságot is szeretnénk javítani a kockázatfelmérési eljárásoknál, főként a különböző kockázatfelmérési rendszerek vonatkozó szabályok felvizsgálatával, és számos fellépést kívánunk tenni, amelyeknek célja az, hogy a refit eredményeit átültessük. Tehát főként szeretnénk hatékonyabbá válni, és szeretnék, hogyha kisebb lenne a függőség a vegyi növényvédőszerektől. Az a számvevőszéktől azt hallhattuk, hogy az alacsony kockázatú aktív anyagok 3%-át teszik ki az aktív anyagoknak, amelyek elérhetőek. Az Európai Bizottság már számos fellépést tett annak érdekében, hogy meggyorsítsa az elérhetőségét és kijelölését az alacsony kockázatú aktív anyagoknak. Ez is kötődik a felülvizsgálati késedelmekhez, illetve azokhoz a késedelmekhez, amelyek tagállami szinten történnek. Mert úgy gondoljuk, hogy a legtöbb legtöbb aktív anyag, amely piacon van elérhető, azok majd teljesítik az alacsony kockázatú aktív anyagra vonatkozó előírást. Jó fejlemény az is, hogy az új kérelmek, amelyek érkeznek, 10 ilyen kérelem van évente, ezek 50%-a vagy olyan anyag, amely alacsony kockázatú, vagy biológiai eredetű. Ebben az értelemben az ipar, a fejlesztők is rájöttek arra, hogy mire kell koncentrálniuk a jövőben. Egyértelmű, hogy tudjuk azt, hogy fel kell gyorsítani a folyamatot, de sajnálatos módon nem megy ilyen gyorsan. A nagy kérdés az importált termékek kérdése. a maradványok a szintje, az az a szint, amely mindig ugyanaz marad, függetlenül attól, hogy az EU-ban gyártott termékekről van szó, vagy az EU-n kívül gyártott termékekről van ez szó. Ez az a szint, amelyet kockázatbesésnek vetettünk alá, és ezt a az Európai Élelmezői Ügynökség hajtotta végre, és minden esetben, hogy itt ezt az EU-ban termelték-e, vagy azon kívül, ez mindig biztonságos. Tehát a fogyasztóvédelem szempontjából nincsen következetlenség az előírásokban. Egyértelmű, hogy vannak olyan esetek, amikor aktív anyagok amerikaiakat nem hagyták jóvá Európában. Ez megtörténhet, mert nincsen kereslet ez irányába. Európában másfajta kártevők vannak, mint a világ más részén. Nem kell mindig jóváhagyást kérni, vagy azért nincs, mert azokat az adott terményeket nem termeljük, és ezért nem is használnánk a növényvédőszert. Vannak olyan aktív anyagok is, és ezeket tiltjuk, és látjuk, hogy van egy biztonságos elem. Ezt alkalmazzuk az importált termékekre is. Sokat hallunk arról, hogy egyenlő esítkéket kell adni. Amikor az importról beszélünk, akkor meg kell néznünk azt is, hogy mit is importálunk. Nagyon sok dolgot importálunk, amit itt is termelünk Európában, de importálunk olyan cikkeket is, amelyeket mi nem termelünk Európában, vagy nem megfelelő mennyiségben termelünk egzotikus gyümölcsöket, zöldségeket, kávét, teát. Ezek olyan dolgok, amelyekre gondolnunk kell, és állattakarmány szempontjából nagymértékben függünk jelenleg az importtól a harmadik országokból, főként a szója esetében. Az es, es, egyelő esélyek kérdése egy dolog, de van egyfajta függőség, és a fogyasztók részéről is van egy igény arra, hogy szélesebb körű termékeket érhessenek el zöldség, gyümölcsök szempontjából. Ahogy mondtam korábban, az emberi egészség teljes mértékben előtérben áll, vannak utalások arra, hogy a bizottság toleránsabb, amikor nagyon toxikus anyagok kerülnek elő, ez nem igaz. Hogyha a növényvédőszerek nagyon mérgezőek, akkor nagyon nehéz lenne elgondolni azt, hogy van itt egy biztonságos MRL szint, utolsó mondatként hagyd beszéljek kicsit az ellenőrzésekről. Az számvőszék már beszélt erről, hogy látták azt, hogy a bizottságnak vannak ellenőrzései a biogazdálkodás szempontjából a bizottság ellenőrzi a harmadik országokban is a növényvédőszerek használatát. Ezt az audit igazgatóság foglalkozik ezzel, a jelentések elérhetőek, ez is egyfajta ellenőrzés a harmadik országoknál. Látjuk azt, hogy ők hogyan közelítik meg a növényvédőszerek használatát. ellenőrizzük az importokat is. Vannak olyan árucikkek, amelyeket a határon szúrópróbaszerűen ellenőriznek, növényvédőszer maradék maradvány tekintetében is, és vannak adataink az ilyenfajta import ellenőrzésről, és az EU-n belül is vannak piacellenőrzéseink, ellemezzük a mintákat, ez 80 ezer minta is lehet itten termesztett vagy importált termékek esetében, és törekszünk ezen importok általános biztonságára. Elnézést kérek, mondja az elnök, de most már abba kell hagynia, mert már csak 10 percünk van. szeretnék azért még kis időt adni a képviselőknek és nem csak a bizottságnak. Köszönöm a megjegyzéseit, és a parlament hozzászólói következnek. Uh, Martin Oswich, Madame Paulus, Madame Azekamp. Josefa. That's it. Ah, okay. I close the list. TMS as well? Okay. Yeah, okay. So we, we start with the Greens because you... A zöldekkel kezdjük, mert ők kérték a vitát. Paulus asszony. Having only 10 minutes. Köszönöm, ugye már csak 10 perc van, ahogy mondta, így nehéz válik a párbeszéd. Kezdjük a legfontosabb dologgal. Az Európai Bíróság tavaly hozott egy ítéletet, amely valójában arról szól, hogy az 1107-es irányelvet irányelv nem védi igazán az emberi egészséget és a környezetet, mert csak az aktív hatóanyagokat értékeli. Az e Európai Bíróság ezt nem így látta a cégek nem választhatják meg, hogy mi aktív hatóanyag és mi nem, e, tehát a tagállamok e, azt mondhatják, hogy a telamint nem nézték meg egy termék e, engedélyeztetésénél, tehát a tagállamok könnyen azt mondhatják, hogy egy aktív hatóanyag van a termékben, viszont más is fellelhető ott, tehát ezzel kapcsolatban további információkat kérnek. Ez a mixtúrákra jellemző elsősorban, de a tagállamok ezt ténylegesen nem csinálják. Én a bizottságot inkább arról kérdezném, hogy hogyan lehetne áttérni a növényvédő szerek ellenőrzésére, és nem az aktív hatóanyag jelenlétére, hiszen az aktív hatóanyag toxicitását egy más anyag erősen felerősítheti adott esetben, ami a termékben van, e, illetve a 1107-es irányelv e, e, vel kapcsolatban egy jelentést is letett az asztalra a PESZ szakbizottsága az Európai Parlamentnek. Ennek az értékelését nem értettem igazán. Láttuk, hogy a neonikotinoidnál különösen súlyos problémák merültek fel. Köszönöm. A zöldek első hozzászólója, után megint az asszony az EPP részéről. Köszönöm. Csak néhány kérdés. Az egyik az a kutatás, innováció, beruházások szintjével kapcsolatos ezek a cégek nem azért nem kutatnak-e új termékeket, mert sokáig tart piacra vinni az új termékeket? Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e valamilyen információjuk, illetve hogy ennek mi a, milyen hatása lehet esetleg máshol zajlanak eh, kutatások. Tudjuk, hogy most sáskajárás van afrikai országok egy eh, jelentős részében, tehát egy nagyon eh, kiegyensúlyozottan kell tekintenünk ezeknek a, ezeknek a szereknek az alkalmazását bizonyos helyeken sajnálatos módon ezek elkerülhetetlenek lehetnek. A közvélemény nyilván nem ismeri az engedélyeztetési módot, röviden beszámolnának-e arról, hogy hogyan lehetne -e javítani az engedélyeztetést, nem csak felgyorsítani, tehát nem csak a felgyorsításra gondolok. Köszönöm a néppárt részéről. Vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Hallottuk, hogy a növényvédőszerek használatának csökkentése egy hosszú távú feladat, és azt is tudjuk, hogy a maradék szint Európában olyan alacsony, mint sehol máshol a világon, tehát ez egy nagyon fontos üzenet. Német szempontból azt is eh, elmondhatom, hogy eh, az ökogazdálkodások és a hagyományos gazdálkodások eh, egyre inkább közelednek egymáshoz az integrált növényvédelem keretében, ami szintén egy jó üzenet. Ami a biogazdálkodásokat illeti, nem lenne szabad úgy tennünk, mintha ott nem vetnének be növényvédőszereket, vagy ezt nem lehetne megtenni. Ezért azt szeretném kérdezni, ezen a területen kifejezetten sok, illetve nagy az eltérés az engedélyezések terén, és a rézszulfát bevetése, alkalmazása milyen szerepet játszik a bizottság munkájában. Köszönöm. Thank you, Mr. Polcsák. Polcsák úr. Köszönöm, röviden szólok akkor én is hozzám. Meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a cégeket arra, hogy a helyettesítő szereket ki tudják alakítani. Sajnálatos módon hosszú az eljárási folyamat, és bonyolult is. Hogyan tudjuk tehát ezeket a cégeket támogatni, és arra ösztönözni, hogy kifejleszék azokat azokat az anyagok, hatóanyagokat, amelyek helyettesítőként funkcionálhatnak, hiszen helyettesítő anyagokból nincs elég a piacon. Csak úgy, mint ahogy problémás a hatóanyagok toxicitásáról rendelkezésre álló információk mennyisége is. Arena asszony, tessék. Köszönöm ahogy ezt mondtuk, ugye a toxikus maradványértékek szintje az ugyanaz a külföldön és Európában is előállított termékeknél. Ugyanakkor tudjuk, hogy van egy olyan terv, amely az bizonyos lobby hatásokra és kémia, vegyipar hatására született a külföldről származó élelmiszerek vonatkozásában nem tudom, hogy milyen módosításokra lehet számítani az importált termékek vonatkozásában. Vannak olyan termékek, például a banán, ahol nagyon komoly hatóanyagot tartalmaznak, illetve nagyon komoly a felhasználás a növényvédőszereknek. Noha ténylegesen nem a ki maradvány értékek, de a biodiverzitásra negatív hatása van, ami pedig a határon történő ellenőrzést illeti. Én nyilvánvalóan megbízom azokban a szolgálatokban, amelyek ezt végzik, de tudjuk, hogy nincsenek meg a megfelelő erőforrások, például a illegális fa importnál eh, Antwerpenben eh, a abszolút meg, nem megfelelő az ellenőrzés. Nem tudom, hogyha ezt nem tudják ellenőrizni, akkor hogyan tudják ellenőrizni a maradványértékeket az európai, Európába behozott termékeknél. Tehát elég komoly kétségeim vannak ezzel kapcsolatban. Itt a toxicitás vonatkozásában, és szerintem rendkívül ébereknek kell lennünk, szürekasszony. Köszönöm szépen, e, elnök úr. A mezőgazdaság célja sajnos az az, hogy minél nagyobb mértékben termeljen e, élelmiszert. Az egyik eszköz, amely ezt elérzik, a növényvédőszerek. Ezek nem mindig jók az emberi e, egészség szempontjából. Ezt többször is megerősítették. Ezek tönkreteszik a földet, a vizet, és mérgeznek más organizmusokat is, mint például a, a halakat, madarakat, és, és nem csak a gazdálkodók alkalmaznak ezeket a növényvédő szereket, a fogyasztók is, és a bizottság tervezi azt, hogy a Farm to Fork stratégia tekintetében, amelynek tekintetében egészséges élelmiszert szeretnének előállítani, kívánják-e csökkenteni a növényvédőszerek alkalmazását, vagy hatékonyabb ellenőrzést fognak-e végezni az egészségügyi hatás szempontjából? Lesznek-e tesztek laboratóriumokban növényvédőszerek szempontjából? Például Hamburgban bezártak egy, egy laboratóriumot, mert nem megfelelő gyakorlatot használtak az állatok szempontjából. Ez sem tesz jó a hitelességnek. Thank you, Chair. I'm very... Köszönöm, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy ezt a vitát tartjuk. Kicsit az csalódást okozott, hogy a refit, amit a bizottság másfél éve ígért, nincs meg, és még mindig várunk rá. Van itt ez a vastag anyag, amely a parlament értékelése Rifittel kapcsolatban, és amely tartalmazza azt, hogy a rendelet jelenlegi végrehajtása nem jár azokkal az eredményekkel, amelyekben reménykedtünk. Ezért én úgy remélem, hogy új kezdeményezések lesznek a bizottság eh, részéről, eh, hogy az alternatívák eh, engedélyeztetése felgyorsuljon, illetve kivonása bizonyos szereknek a forgalomból. Részletekbe belemenve egy kicsit. Először is a bizottság azt mondja, hogy 15%-a a kérelmeknek alacsony aktív felhasználású. Ehhez képest azt mondanám, hogy has, úgy hasonlítanám ezt össze, mint hogyha annak örülnénk, hogy 50 százaléka az energiának fenntartható energia, amiközben 100 kellene. Ugyanígy a növényvédőszereknél is ennek nem 50-nek kellene lennie, hanem 100 százaléknak. Of pesticides, of authorizations coming out gyakran meghosszabbítják az engedélyét olyan szereknek, amelyek nyilvánvalóan nem tennék lehetővé, hogy jelenleg engedélyezzék őket, és mégis meghosszabbítják a használatot. Metsz asszony a jelenlegi pesticid kockázat elemzési guideline-ok nem védik meg a környezetet. Ennek egyik oka az, hogy egy, együttműködnek az iparral, viszont tudósokkal nem. Éppen ezért a területén független kockázat elemzésekre lenne szükség. Azt is tudjuk, hogy egyes laboratóriumok csalásokat követtek el a biztonsági ellenőrzéseknél. A bizottság vajon felülvizsgálja-e a jelenlegi dokumentumait, és nem a az ipar szakértőit vonja be, hanem független szakértőket és tudósokat, illetve egyetérte a bizottság azzal, hogy szükséges biztosítani azt, hogy a független szakirodalmat tekintsék megbízható információ forrásnak a kockázatelemzésben, illetve alapvetően elfogultnak tartja-e a bizottság az ipar által finanszírozott laboratóriumok eredményeit, ami pedig a és ugyanígy problémás, de ezt már említették, az engedélyeztetési időszak a e, ismert karcinogének vonatkozásában. Köszönöm. A, jó lenne, hogyha a bizottság valamit mondana arról, amit a, bizot, amit a számbevőszéknek is feltettem kérdésként az integrált növényvédelemről. Mit tesznek amelle, a, a, annak érdekében, hogy a hosszú távú um, mérgezőséget is vizsgálják ezeknél az anyagoknál, például a rákkeltőséget. Emellett az újraengedélyeztetéssel is van problémám. Mit tesznek az ellen, hogy rutinból meghosszabbítsák az engedélyezési időszakot. Néhány évvel ezelőtt ezt már felvetettük, úgy tűnik azóta sem történt semmi. A bizottság újra meghosszabbítja 34 hatóanyagnak az engedélyezését, engedélyét az EFSA-nak a munka leterheltségére hivatkoznak. Miért nem alkalmazzák a 21-es cikket az episztokozónál, amelyet már 2010-ben toxikusnak minősítettek. Erre a konkrétra, az episzkonozóra rákérdeznék konkrétan, ennek mi a státusza? Thank you. So I give you uh, to the commission Köszönöm, most három percet adok a bizottságnak, többet nem, mert utána még a koronavírussal kell foglalkozni, és aztán ott van a Farm to Fork stratégia is. Köszönöm, megpróbálom akkor összefogni magam. Azok a hatóanyagok, amelyek nem aktív hatóanyagok, szinergia, biztonság, Jól halad a munka. Standing committee. We are also taking on the work on safe... A szinergiákat is figyelembe fogjuk venni. Ami pedig a mixtúrákat illeti, az EFSA jó eredményeket ér el. Két jelentés készül áprilisban, ami a mixtúrákat illeti, ez tudományosan egy nagyon bonyolult téma. Senki nem vonakodik, vagy lustákodik, hanem egész egyszerűen tudományosan nehéz a munka, bár folyamatban van. Áprilisban lesz az EFSA-tól jelentés. Ami pedig a függőség csökkentését illeti, ugyanaz a ugyanaz a cél mindenhol, csökkenteni akarjuk a függőséget, átterelni a gazdákat az alternatívákra. Úgy gondolom, hogy a Farm to Fork is lehetőséget ad majd arra, hogy bemutassuk, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Ami pedig a coating seeds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 organic farming, indeed it is... Az organikus megazdálkodásot illeti, ez nem pesticidmentes, nyilvánvalóan vannak korlátozások szulfát felhasználásban, az organikus vonatkozásában is szeretnénk elérni azt, hogy csökkenjen a peszticid felhasználás az organikus, tehát a bio termékeknél is megvannak a sajátságos problémák, amelyekkel foglalkozni akarunk, ami az alacsony kockázatú peszticidek kifejlesztését illeti. Valóban jó lenne, hogyha 100% lenne az új kérelmek között ezeknek az aránya. Ehm, azt szeretnénk, hogyha az engedélyeztetési eljárás a termékre szabott legyen, látom, hogy kicsit lejár az idő, úgy teszem, hogy majd később lesz még erre lehetőség. Nem vagyok ideges, ne aggódjon. Nem státuszkóról van szó itt, hanem holdra szállásról, ami a zöld megállapodást illeti. Reméljük, hogy ezeket az elvárásokat teljesíteni tudják. Köszönöm ezt a eh, hosszabb vitát a pesticidekről, különböző szempontból világítottunk rá. Eh, köszönöm a bizottságnak, eh, és most pedig jön az utolsó napi rendi pont, a koronavírus. Két szakértőnk van a Szanti Főigazgatóságtól, Ryan úr, és egy pedig Stockholmból videokonferencián csatlakozik. Reméljük, hogy működni fog. A járványügyi központ igazgatója, aki ma nem tudott eljönni személyesen, de mindenképpen azt akartuk, hogy beszámoljon nekünk a koronavírusról. Hamon asszony Stockholmból. Ryan úrral kezdjük, 10 percet kap, és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 Köszönöm szépen. Szeretnék tájékoztatást adni a koronavírussal kapcsolatos helyzetről. Az egészségügyi miniszterek először február 13-án vitatták ezt a kérdést meg, azért, hogy koordinált választ adjanak, és akkor február 13-án 44 esetről számoltak be az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban. Három hét múlva már 3400 megbetegedésnél tartunk az Európai Unióban Monaco, Svájc, az Egyesült Királyság és San Marino is gyűjti az adatokat, tehát a 44 és a 3400 között nagy a különbség. A legtöbb eset több mint 2500 Olaszországban következett be. Jelenleg Kína mellett a globálisan leginkább érintett országok Korea több mint 5000 megbetegedéssel, Olaszországban említettem kb. 2500 megbetegedés, Irán 2300 esetről számolt be. A vírus most körülbelül 70 országot érint világszerte, többé-kevésbé. Az Európai Megbetegedés Megelőzési és Járványvédelmi Központ pedig epidemiológiai adatokat nyújt napi szinten. A nyilvánosságot és a tagállamokat is támogatja. A legutóbbi kockázatértékelés a Járványvédelmi Központtól azt állapítja meg, hogy a az Európai Unióban a betegséggel kapcsolatos kockázat jelenleg mérsékeltől magasig terjed, attól függően, hogy milyen hatással van a betegség és annak terjedése. Tehát a helyzet nyilván nem egyértelmű, nem azonos az összes tagállamban, általánosságban véve az Európai Unió még mindig a megfékezés fázisában tart, és az erőfeszítéseink is erre összpontosulnak. Ez azt jelenti, hogy azonosítani próbáljuk és meghatározni a klasztereket, és ugyanakkor ebben az előkészítő szakaszban, ebben a készültségi szakaszban a felkészültségre is hangsúlyt helyezünk, megpróbálunk a legrosszabb forgatókönyvre felkészülni, és ezért a bizottság a további fertőzés elkerülése érdekében egyeztet a tagállamokkal. Próbáljuk elérni azt, hogy az egészségügyi rendszerek egy esetlegesen magas számú beteg számot is tudjanak kezelni. Mi történne például akkor, hogyha nagy számban érkeznének betegek az egészségügyi rendszerbe? a magas kockázatú, tehát a legjobban kitett emberek, főleg az idősek, illetve azok, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. A tagállamokkal beszéltünk a válaszadás és a felkészültség érdekében a megfelelő finanszírozásról is, a pandémiai terveik végrehajtásáról, amelyekkel minden tagállam rendelkezik. Tehát iránymutatást és támogatást nyújt a bizottság, pénzügyi, logisztikai támogatást is, és természetesen együttműködünk a tagállamokkal, hogy koordinált választ adjunk a közegészségügyi intézkedések továbbra is a tagállamok jogi hatáskörébe tartoznak. Ami a végrehajtott intézkedéseket illet, illetve azon intézkedéseket, amelyeket fontolnak a tagállamok, a bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy ezek megfelelőek, arányosak kell, hogy legyenek, tudományos megalapozottságúak a pandémia különböző szakaszaira vonatkozóan. Az intézkedéseket gyorsan kell végrehajtani, hogy az emberek közti fertőzést feltartóztassuk, és amennyire lehet kordában tartsuk a vírust. Például az intézkedések kiterjedhetnek a következő példákra, de ez nem egy teljes körű lista, értékelni kell például a nyilvános rendezvények megrendezését, az oktatási intézmények lezárásának, bezárásának lehetőségét biztosítani kell a személyes védelmi eszközök rendelkezés állását, további munkaerő mozgósítása, például a nyugdíjba vonult egészségügyi dolgozókat, vagy az egészségügyi hallgatókat, orvosi eszközöket kell rendelkezésre bocsájtani, és az ágazattal egyeztetni a megfelelő mennyiségű eszközök gyártása érdekében, és a karanténra vonatkozó jogszabályok is ide tartoznak. Figyelembe kell venni, hogy mikor és hogyan kell végrehajtani ezeket az intézkedéseket. A bizottság erre vonatkozóan iránymutatást nyújt a tagállamoknak, a WHO tanácsa, valamint az Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ iránymutatásai alapján késleltethetik a terjedést ezek az intézkedések, és kiterjeszthetik azt az időt, ami rendelkezésre áll a megelőzés céljából, a fékentartás céljából és ez az idő, amelyet így biztosíthatunk magunknak, mindenképpen fontos, hogy az egészségügyi ellátórendszer is felkészülhessen, és meg tudjon birkózni az esetlegesen megnövekedett betegek számának kezelésével. Ezért a bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy aktiválják a nemzeti vagy regionális készültségi terveiket most. Továbbá arra is készítjük a tagállamokat, hogy továbbra is a nyilvánossággal kommunikáljanak, hiszen a figyelemfelkeltés nagyon fontos, tényszerű és megfelelő iránymutatást kell adni. Elhangzott már az is, hogy tényekkel, tudományos ismeretekkel kell dolgoznunk, hogy elkerüljük az álhíreket, a hamis híreket ezzel kapcsolatban. A bizottság is kapcsolatban van a tagállamokkal három úton. A korai riasztási és válaszadási rendszer, amelyen keresztül információt osztunk meg, másodszorban az egészségügyi biztonsági rendszer, ahol magas szinten üléseznek az egészségügyi miniszterek, illetve egy hálózat, amelyen keresztül a nyilvánossággal kommunikálunk. Ezen három csoporton keresztül, ezen három csatornán keresztül próbálunk próbáljuk az üzeneteket közvetíteni a nyilvánosság felé. Nem tudjuk kizárni a járvány további terjedését az Európai Unióban, de fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy koordinált intézkedésekre van szükség, és ezek az intézkedések hatály, hatékonyabbak, hogyha koordináltak. Az egyoldalú intézkedések, amelyeket egyes tagállamok hoznak, nagymértékben kihathatnak az Európai Unió válaszadási képességére is. Szeretném megjegyezni, hogy a WHO jelenleg nem javasolja a, az utazási vagy kereskedelmi korlátozásokat, és a WHO ajánlásaival összhangban és a járványvédelmi központ ajánlásaival összhangban cselekszünk, amit az egészségügyi miniszterek is megerősítettek február 13-án. Elnök úr, a legutóbbi fejleményekről is szeretnék tájékoztatást adni, ugyanis egy közös közbeszerzési eljárást léptettünk életbe a személyes védelmi eszközök beszerzése érdekében. Itt ugye orvosi intézkedésekkel függ ez össze. Jelenleg nem tudok túl sok részlettel szolgálni, de szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy ezen termékek készlete hiányos a piacon, a tagállamokban vannak különböző közös fellépések is, egészségügyi programok, amelyeket eh, mobilizáltunk, például a laboratóriumokban a tesztek elvégzésének javítása érdekében, hogy segítsük a tagállamokat, hogy eh, korszerűsítsék a rendszereiket. Az egészségügyi program foglalkozik ezzel, valamint olyan ügynökségek, mint a Járványvédelmi eh, Központ, valamint az Európai Gyógyszerügynökség, és a légiközlekedési biztonsági ügynökség is részt vesz a válság kezelésében. A belső határok védelme szempontjából szeretném hangsúlyozni, hogy február 26-án az olasz egészségügyi miniszterek egyeztetett a szomszédos országok minisztereivel annak érdekében, hogy koordináltan reagáljanak a gyorsan változó helyzetre Olaszországban és a szomszédos országokban. Úgy döntöttek, hogy belső határőrzéseket nem vezetnek be, és nem folyamodnak egy jelenleg, jelenleg aránytalannak minősülő intézkedésekhez. A miniszterek holnap is egyeztetni fognak, továbbra is támogatják a koordinációt. Uh, and we will specifically ask member states for to identify their needs uh, for EU support in different areas. Uh, Mr. Chairman. Tisztelt elnök úr, Johannes Luckner kollégám is itt van, aki a DJ Echo-ban foglalkozik a különböző vészhelyzetekkel, és ő is hozzászól majd a vitához. Köszönöm szépen! Bizonyára, ha lesznek majd kérdések eh, ezzel a specifikus feladattal kapcsolatban. Most átadom a szót az ACDC igazgatójának Stockholmba. Örülünk, hogy itt van velünk, és köszönjük, hogy a titkárság és a parlament technikai szolgálatainak sikerült minden nehézséget áthidalniuk, és megvalósul ez a videokonferencia. Össze vagyunk kapcsolva a teremmel, a tolmácsokkal is ezért van itt ez a 60-as évekből származó IBM gép mellettünk, de ennek megvan az oka. Most megadom a szót önnek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak ma ide. Szeretném önöket tájékoztatni, és szeretném elmagyarázni önöknek azt, hogy mi hogyan értékeljük eh, a kockázatokat. Remélem látják mögöttem, a diát. Ez az általános járványügyi helyzetet taglalja a világon. Ahogy mondtam, jelenleg 95 ezer eset van. Kérem a következő diát. Elnézést mondja az elnök. Kérem valakit adjon teljes képet a dia számára, de majd egy papírverziót is körbeadunk egyébként. Kérem a következő diát. Itt láthatják azt, hogy milyen a helyzet világszerte. Több mint 95 ezer eset van, és 3300 ember halt meg. A kék színnel jelöltük azt, hogy mennyi a fertőzöttség, és mennyi esetről adtak jelentést Kínán kívül, és azt láthatjuk, hogy Kínán kívül több esetet jelentettek, mint Kínában. A következő a dia azt mutatja, hogy mi a helyzet az EU-ban, az EU, e Svájc, Monaco és az Egyesült Királyság 4200 esetben van, 112 halálos áldozat volt. A sárga oszlopok mutatják az Olaszországból jelentett eseteket. Azt láthatjuk, hogy február 21-én négy eset volt Olaszországban, két héten belül pedig már több mint 3000 eset van, ami azt mutatja, hogy milyen módon terjedhet ez a vírus tovább. Az elmúlt két hétben a COVID-19 számai számos országban növekedtek, nem csak Olaszországban, Franciaországban, Németországban és Spanyolországban is, és most az EU országok különböző fázisban tartanak, kezdve a, olyan országoktól, ahol nincsen semmilyen jelentett eset, és van néhány olyan EU-s tagállam, ahol nagy gócpontok vannak. Nagyon ö, szorosan követjük az eseményeket, és állandóan újra értékeljük a helyzetet. Pontosan ezért Közreadtunk egy új kockázatbecslést hétfőn, ez már az ötödik frissítés azóta, amióta ez a járvány megkezdődött. Ryan már mondta, hogy az EU-n belül élők, az, EA, az Egyesült Királyság belül élők számára a kockázat mérsékelt, illetve magas. Ez az alapján látható, hogy nő az esetek, a jelentett esetek száma, és gyakran jelentenek olyan esetről, amely nem olyan helyzet, olyan területről származik, amely érintett volt, vagy ahol fertőzések voltak. A, az olaszországi gócpontokhoz hasonló gócpontok kialakításának esélyét mérsékeltnek, illetve magasnak látjuk. Kialakulhatnak ilyen gócpontok esetlegesen más tagállamokban is. azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy több országban a közösségeken belül jobban elterjed ez a járvány, és lehetnek még importált esetek is. Ebben a kockázatbecslésben számos forgatókönyvet is felvázoltunk, ezzel kapcs- ezekkel kapcsolatban leírtuk azokat a reagálási lehetőségeket is, amelyeket meg kellene ragadni, hogyha ez előfordul. Az egyes forgatókönyv az az, amikor nincsenek jelentett esetek, itt csak készen kell állni a vésztervek végrehajtására. Az egyes forgatókönyv az az, amikor több jelentett eset van, és nagyon kevés klaszter alakul ki. A második forgatókönyv, ez azt jelenti, amikor már nő a behozott esetek száma, és egyre inkább terjed helyi szinten a betegség az országon belül. A harmadik forgatókönyv, ez az, amikor már lokalizált járvány tapasztalható, ezek összeolvadnak, nem lehet őket már megkülönböztetni, és, nagy, és nő a egészségügyi ellátórendszerre helyezett teher. Negyedik forgatókönyv, ez az a helyzet, amikor már nagymértékben elterjedt a járvány, és túlterheltek az egészségügyi rendszerek, amiatt, hogy sokan veszik igénybe a sürgősségi ellátást, kevés az intenzív osztályokon az elérhető hely, az egészségügyi dolgozók betegek vagy túlterheltek, nincsen személyes védelemre szolgáló eszköz, és korlátozott a diagnosztikai kapacitás is. A legtöbb ország, néhány ország még az egyes forgatókönyvnél tart, néhány ország lassan belecsúszik a kettes forgatókönyvbe. Szeretném hangsúlyozni azt, amit a DJ Santa is elmondott, hogy itt az ideje annak, hogy a tagállamok a készültségi terveiket aktiválják, főként a kórházi ágyak eh, egészségügyi személyzet tekintetében. Ami a támogatást illeti, amit a tagállamoknak adunk, a WHO LCDC eh, csapata két tapasztalt LCDC eh, szakértővel Olaszországban járt, hogy a nemzeti regionális hatóságokat támogassák a járvány leküzdésében és ennek eredményéről jelenleg is beszélünk. Készük vagyunk arra, hogy más tagállamokat is támogassunk, hogyha kell. Jelenleg mintegy 60 munkatársunk csak is a COVID-19-el foglalkozik. A szükséghelyzeti központunk a legmagasabb szinten működik január 31-e óta. A weboldalunkon naponta frissítjük az adatokat, mindemellett készük vagyunk arra, hogy a tagállamnak segítsünk, akár úgy, hogy elmegyünk a helyszínre, vagy iránymutatást adunk a távolból, videokonferencia, vagy telefonos konferencia, webináriumok, tréningek, technikai dokumentumok átadása által. Természetesen szorosan együttműködünk a DJ Santa Béli kollégákkal, a WHO-val, főként az európai központokkal, más járványügyi központokkal is együttműködünk Kínában, az USA-ban és Afrikában. A tanácsadói fórumunkkal is konzultáltunk, eszmét cseréltünk, gyakorlatot cseréltünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet kiigazítani a tesztelési felügyeleti eljárásokat. Állandóan ezt tehát elvégezzük, állandóan újraértékeljük a helyzetet, frissítjük az esetek számát, és szeretném kiemelni azt, hogy a weboldalunk mellett van egy LCDC Threat Report app, amit le lehet tölteni a mobiltelefonra, és ahol van egy külön fejezet a COVID-19 számára is. Itt a kockázatbesléseinket állandóan frissítjük, tehát a mobiltelefonról is ez elérhető. Köszönöm a figyelmüket, és szívesen várom a kérdéseiket. Thank you very much. Just... Köszönöm. Még mielőtt megadnám a szót a képviselőknek, szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a jövő héten tartunk egy zárt ülést a koordinátorokkal, Kiriki Adiesz biztos jelenlétében, ő ma nem tudott eljönni, de holnap a koordinátorokkal és vele csütörtökön beszélünk a koronavírusról is. Lise Jutteland. Madame Tardino, Madame Paulus, Madame Kosinska, Madame Azekamp, Madame Rondinelli. Wow, wow, wow. Okay, so one, two, three, four, five, six more. Six more. Okay. So we close the list. Lezárom a listát. Péter Lize, először a néppártól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak is és Aman az ECDC-től. Ez egy nehéz helyzet számomra orvosként is, amikor például kollégákkal beszélek, akik a vírusos megbetegedések szakértői, nehéz megadni a megfelelő választ, úgyhogy nem irigylem azokat, akiknek most döntéseket kell hozniuk. Higgadtak kell maradjunk, gyakran elhangzik, hogy ne pánikoljunk, de a pszichológiából tudjuk, hogy azt mondani, hogy ne pánikoljon senki, ez a legjobb eszköze a pánikeltésnek. Tehát maradjunk nyugodtak. Vannak más halálos betegségek is, amelyek naponta, hetente ember életekbe kerülnek. Ennek ellenére azonban a helyzet súlyos, és éberekkel legyünk. És éppen ezért meg kell fogalmaznom az első bírálatot is az előttem szólókra vonatkozóan ezt kollégámmal most meg is beszéltem itt, a számok már eleve nem egyeznek az Amon asszony által és a bizottság által megemlített számok nem egyeznek, mert pedig ez nem következhet be egy ülés előtt legalább egyeztetni kell az adatokról. Van, aki azt mondja, hogy 3400, más azt mondja 4200 áldozatról van szó megbetegedésről, ez nem megengedhető minden bizonyal az is nyugtalanságot fog szülni, de szembe kell néznünk a tényekkel. Ezek a számok valószínűleg egyik sem felel meg a valóságnak. Európában sokkal több a megbetegedés, csak éppen nem sikerült még diagnosztizálni őket. És egy, ennek egyértelmű a magyarázata. Sajnos Olaszországban 100 haláleset következett be. És ha abból indulunk ki, hogy ez a vírus szerencsére nem annyira halálos, hogy a szakértők alapján a vírusban megbetegedettek 0,5%-a, akik hordozói a vírusnak, na nem betegednek meg, csak 0,5%-uk hal bele, akkor azt jelenti, hogy 100 halálesetre legalább 20 ezer megbetegedés tehető. Úgyhogy szembe kell néznünk a tényekkel, és azt hiszem hazámban, Németországban is hivatalosan kb. 200, ezer, 200 esetről beszélnek, de valószínűleg sokkal több a megbetegedés, egyszerűen azért, mert nem sikerül mindenkit te tesztelni. Nem azt akarom persze, hogy mindenkit teszteljük, aki belőle meg van fázva, de legalább olyan, meg, olyan betegek esetében, akik lázasak, vagy tüdő tünetekkel mennek orvoshoz, őket legalább tesztelni kellene, mert akkor jobban átlátnánk a helyzetet és nem azért, mert már most egy óriási problémával állnánk szembe, de a betegség terjedése minden bizonyal csökkenthető, ha nem is teljesen feltartóztatható. Éppen ezért talán a nyilvános életet, a közéletet is egy kicsit lassabb tűzre kellene fogni, kicsit vissza kellene fogni. Egy kicsit le kellene mondanunk tényleg olyan dolgokról, amelyek nem feltétlenül szükségesek, ezeket nem feltétlenül kellene megrendeznünk, ezt jó ötletnek tartom. Azt kell mondjam, hogy Grétával kapcsolatban a tegnapi rendezvény tényleg egy határeset volt, azt sem tetjük meg, hogy senkit sem engedünk meg az Európai Parlamentbe. Sor kerüljön-e a jövő heti plenáris ülésszakra? Erről is sok szó esik, nem szeretnék én dönteni ebben az esetben, de azt hiszem, hogy ha megtartjuk, akkor biztosítanunk kell, hogy ha valakit diagnosztizálnak Strasbourgban, akkor a biztonságos hazaszállítást garantálni tudjuk, úgy, hogy nehogy el kelljen választanunk a munkatársainkat családjaiktól, tehát hogy a karanténra otthon lehessen sort keríteni, nem pedig Strasbourgban. Ezt mindenki számára biztosítanunk kellene. Képzeljük el, hogy Ursula von der Leyen mondjuk Oroszországban megfertőződik, és aztán karanténba helyezik. Hát biztosítanunk kell valamilyen módon, hogy Brüsszelben kerüljön erre sor, ahol folytatni tudja a munkáját. Röviden most a politikai kérdésekre is áttérnék, kevés az idő. Több Európára van szükség a koordináció terén. Az ajánlások nem szabad, hogy ugyanazon helyzet esetében különbözőek legyenek. Tudom, hogy a bizottságnak korlátozottak a jogi lehetőségei, de politikailag sokkal erősebben, határozottabban kell fellépnünk, közös ajánlásokat kell megfogalmaznunk, és sokkal határozottabban kell együttműködnünk, például a védőszerek beszerzése, vagy a kísérleti terápiák, illetve az oltóanyagok kidolgozása szempontjából minél hamarabb kell erre szert tennünk, gyorsan. Többet is tudnék mondani, több dologról is tudnék beszélni, de kevés az idő, úgyhogy ezért ennyi lenne. Köszönöm. Kérem, hogy azokhoz a témákhoz ragaszkodjanak, amely az Envi hatókörébe tartozik. Például arról ne beszéljünk, hogy jövő héten hol tartjuk meg a plenáris ülést. Kérem, hogy a most következő hozzászólók rövidebben beszéljenek. Köszönöm a bizottságnak is, és mond doktornak is a járványügyi központ részéről. Jó dolog, hogy tájékoztatnak bennünket, és hogy mi is mindent megteszünk annak érdekében itt az Európai Parlamentben, hogy lássuk, mi történik. Remélhetőleg a az egészségügyi miniszterek is mindent megtesznek, amit tehetnek, eh, hogy elkerüljük a fertőzéseket, ha pedig a fertőzés bekövetkezik, akkor azokat eh, megfelelően kezelje egy működő egészségügyi rendszer. A karantén, illetve az önelszigetelés eh, remélhetőleg ezek is jól működnek. Ezeket arányosan kell alkalmazni, Jobb ugyanis, hogyha egy beteget otthon helyeznek karanténba, természetesen nem kellene találkoznia ilyenkor senkivel. Amit Péter mondott, az az, hogy fontos, hogy a számok megegyezzenek. Láttunk már ilyen problémákat a múltban is, amikor például a lappangási időszakról esett szó. E, először azt mondták, hogy e, két hét, aztán többet mondtak, és úgy tűnik, hogy most is e, bizonytalan a helyzet. Én ennél megfelelőbbnek tartom, hogyha azt mondják, hogy bizonytalanság van. És talán a járványügyi központ így járt el. Viszont más szakértők nem megfelelően nyilatkoznak a médiában. Jobb azt mondani, hogy nem biztos az a tudás, ami jelenleg rendelkezésre áll, mint valamit állítani, és aztán később kénytelenek leszünk megváltoztatni. Hogyan lehet a terjedést elkerülni? Mert én azt szeretném, hogyha az európaiak legalább azt látnák, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne terjedjen el ez a betegség. Tehát nem csak a már beteg személyeket kezeljük megfelelően, hanem az egészségre kell odafigyelni, hogyha a pánikot el akarjuk kerülni. Vannak esetleg szabályok, iskolabezárások, amelyek szükségtelenek. Jó lenne tehát a prevencióra vonatkozóan megbízható információt kapni, hogy elkerülhessük a járvány terjedését, mert van olyasmi is, amit esetleg nem kellene bevezetni, mert egész egyszerűen a kockázatot növeli. Hogyan akadályozzuk meg tehát a vírus terjedését, és a tevékenységünket hogyan irányítjuk ebbe az irányba? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, a fost foarte utilă. Köszönöm eh, ezt a az előadást. Tudom, hogy a járványügyi központ nem közvetlenül foglalkozik ezekkel az egészségügyi problémákkal, de az érdekelne, hogy a bizottságnak milyen stratégiája vagy terve a az eszközöket illetően, az eszközállományt eh, illetően, mert tagállami szinten már most hiányokat látunk. Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egymás elől lizzák el az eszközöket, és minden tagállam csak a saját érdekeire kon- koncentrál. Mi a B-terv? Arra vonatkozóan, hogyha a stratégiai tartalékok eh, megcsappannak, eh, vagy bizonyos intézmények bezárnak. Van-e életképes B-terve az Európai Bizottságnak? Az AP neve, amit ön említett, már el is felejtettem, de az tagállami lebontásban működik egyébként? Terlin asszony az IT frakció részéről. Köszönöm, elnök úr. Olaszországról beszélünk, és az ottani járvány terjedésről. Ez az egyik olyan ország, ahol valós adatokat közelnek, közöl, közölnek, és átláthatóak a dolgok. Más országokban esetleg ez nem így van, esetleg. Ami pedig a következményeket illeti, itt nem csak arról van szó, hogy a vírus pszichózist kezeljük, amely az én hazámban már most megfigyelhető, de vannak gazdasági következmények is. Napok óta érkeznek olyan kérelmek, hogy további tanúsítványokat adjanak ki olasz termékekre, hogy nem veszélyesek az emberekre. Ezek teljesen igazoltathatatlanok, és a gyakorlatban korlátozzák az áruk szabad mozgását az Európai Unióban. Ráadásul ez különösen az élelmiszeripart sújtja Olaszországban Eh, itt eh, a gazdaságunk egyik legfontosabb szektoráról van szó, eh, amelyet alásnak. Ezek az értelmetlen gyakorlatok nem, legitám, nem legitimek és el sem fogadhatóak, tehát további tanúsítványok követelése igazolhatatlan. Mit tesznek annak érdekében, hogy ez ne így legyen? mit tesznek annak érdekében, hogy a gyakorlatban azt látjuk, hogy le akarják állítani az olasz exportot, nincsen semmilyen tudományos alapja annak, hogy az élelmiszeren keresztül is terjed a vírus. Paulus for the Greens. Paulus, zöldek részéről. Thank you very much for the update. Köszönöm ezt a tájékoztatást, és azt is, hogy arról beszéltek, hogy milyen lépéseket kell tenni a tagállamoknak, illetve hogy tanácsokkal látják el a tagállamokat. Péter Lizével egyetértek abban, hogy nagy valószínűség szerint sokkal nagyobb számú eset van, amelyet nem is jelentenek az emberek, mert nem érzik magukat igazán rosszul, és el sem mennek orvoshoz. Azt is tudjuk, hogy gyerekek gyakran semmilyen tünetet nem produkálnak, vagy olyan tünetet nem produkálnak, ami alapján a szülők arra gondolnának, hogy itt egy komoly betegség van. Tehát én is úgy gondolom, hogy sokkal több esetszám van, sokkal nagyobb az esetszám, mint a, amit a hivatalos adatokból ki lehet olvasni. Ott nem értek egyet Péter Lízével, hogyha tesztelnénk a, mondjuk az összes olyan problémát, akinek, olyan embert, aki nek esetleg eh, eh, konkrét eh, problémái vannak. Még mindig nem terjed neki a tesztelés. Egy csomó olyan emberre, akiknek nem a tüdőben figyelhető meg a vírusa, hanem egyéb szervekben, miközben már most, miközben már akkor rendkívül fertőző a SARS csak akkor volt fertőző, amikor a tüdőben jelent meg a vírus. Ez nem így van ebben az esetben, e, tehát ezért is könnyebben fertőz. Külön erőfeszítéseket tesznek-e például olyan idős személyek védelmében, akik egyedül élnek, nincsen segítőjük, hogy ők betegek-e? Mi van a hajléktalanokkal, akik szintén hajlamosabbak a fertőződésre, akár már csak a higiéniai viszonyaik miatt is, illetve mi van azokkal az emberekkel, akik eh, nagyon kis helyen kell, hogy eh, elférjenek. Itt a menekültáborokra gondolok például Mauriára, ahol 3000 eh, helyre építették a menekültábort, miközben tízezeres nagyságrenden vannak ott sok ezer gyerek. Ez is egy olyan hely, ahol nagyon könnyen terjedhet a vírus. Kucsinszka asszony ECR részéről. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni panie... Köszönöm szépen. Az Európai Unió szerződéséről szóló szerződés és kimondja azt, hogy itt felelősség van az emberegesség mellett. Nagyon fontos az, hogy az európai tagállamok aktivizálják a felkészültségi terveket a saját lehetőségeik szerint létre kell hozni e, a különböző központokat. Ugyan csak fontos az, hogy felkészüljünk a következő szakaszra arra, hogy e, e, másfajta forgatókönyv jön létre, például a négyes forgatókönyvre, amikor túlságosan nagy tehernek vannak kitéve az egészségügyi ellátó szervek, és fel kell arra is készülni, hogy gondok lehetnek a diagnosztikai tesztek elérésével, és Európában esetlegesen gyógyszerhiány is kialakulhat, vagy súlyosbodhat ez a koronavírus miatt. Azt kérdezem a bizottságtól, hogy az Európai Unióban előfordulhat-e az, hogy nem lesz majd gyógyszer a gyógyszertermokban? Milyen tervük van arra, hogy az ellátást biztosítsák? Akkor, hogyha a koronavírus ilyen mértékben majd elterjed Európában. A bizottságnak van egy terve arra, hogy kizárja a nem tisztességes versenyt, és foglalkozik-e a bizottság azzal, hogy eljusson a gyógyszer minden olyan központba, ahol arra szükség van, anélkül, hogy bárkit is kizárnának. Nevezekem for the e. e. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokat tesznek azért, hogy a koronavírus terjedését leállítsák, viszont én úgy gondolom, hogy túlságosan keveset gondolunk arra, hogy milyen fajta újabb fertőzések lehetnek majd a jövőben. Az ebola, az influenza, a SARS állatoktól, e, erre csimpázoktól, denevérektől, juhoktól, és a COVID is, amely most fertőz, az is egy állati eredetű vírus, rengeteg állat van, tömeges tenyésztésben állatokkal kereskednek, vagyis az, ahogy bánunk az állatainkkal, megnöveli az esélyét az ilyenfajta betegségeknek. A bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy kívánnak-e megelőzően fellépni, például a vad hús fogyasztását, kereskedését teljes mértékben megtiltani, Persze lehetne azt mondani, hogy nem erről kell most beszélni, de ugyanezt hallhattuk a SARS kitörésekor is, a MERS kitörésekor is, illetve a mexikói sertéspest is esetén is. Talán most van az ideje annak, hogy ezzel foglalkozzunk. Van még egy második kérdésem is. Kínában tettek intézkedéseket a vadállatokkal való kereskedelem letiltására is. Ennek van egy másik oldala is, azt láthattuk, hogy vannak olyan képek, ahol több tízezer állatot a saját sorsára hagytak, ismerik-e ezeket a jelentéseket, és foglalkoznak-e ezzel kínai partnereikkel. I. Emele McGuinness. McGuinness azt mondja az EPP nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon fontos beszámolót. Két kérdésem van Érdeklődve hallgattam az ECDC Béli kollega előadását, négy forgatókönyvet vázolt fel, nullától egyik. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy a négyes forgatókönyvhöz éljünk el, vagy elképzelhető-e ez, hogy elérjünk eddig, és lesz arra időnk, hogy erre felkészüljünk, mert ezt nem igazán értettem. Van még egy dolog, a forrás ennek az egésznek. Erről spekulálnak, de egyértelműséget nem hallottam ezzel kapcsolatban. Írországban jelenleg olyanok fertőzöttek meg, akik Olaszországból jöttek vissza. Volt, aki úgy fertőződött meg, hogy egy sürgősségi osztályon dolgozott, tehát látható, hogy ez eh, valóban teljes, senki nem akar pánikolni. Kaliforniában is vészhelyzetet hirdettek, tehát globális ez a jelenség, és nem a politikusoknak kell erről dönteniük, hanem a szakértőknek, és ezért értékelem azt, hogy tényleg szakértők vannak itt ezen a mai vitán, és ők adnak tanácsot. Köszönöm az SND nevében. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt medic, medic de Köszönöm szépen. Én is orvos vagyok, ügyeleti orvos, és úgy gondolom, hogy pusztán idő kérdése, amíg a virágjárványt is kikiáltják. A helyzet ugyanis gyorsan változik. Európában is a megbetegedések száma tízszeresére nőtt. Önök említette ezt a, ezeket a forgatókönyveket, és azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet ezzel. Minden egyes ember életét védeni kell, mi a helyzet a megelőző intézkedésekkel európai szinten? Másodszorban azt is említettük, hogy az emberi gyülekezeteket, rendezvényeket el kellene kerülnünk, mert így is terjed a betegség. Ugyanakkor a tömegközlekedés, a légiközlekedés, az iskolák még nem hoztak karanténra vonatkozó intézkedéseket, Mm, ahogy Japánban. Én ügyeleti orvos vagyok, ezért érdekelne, hogyha a negyedik forgatókönyv bekövetkezik, akkor ott nem csak az esetek súlyossága a probléma, hanem a nagy fertőzési arány az a tény, hogy sok lesz a megbetegedés. Az egészségügyi rendszerek nem egyelő módon vannak felkészülve egy ilyen helyzetre. Ön említette, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekben a tagállamokban az orvosi kapacitás, az egészségügyi kapacitás már nem elegendő. Azt hiszem az európai polgári védelmi mechanizmust is javítanunk kell. Mi a helyzet például az egészségügyi felszerelésekkel, gyógyszerekkel, ha esetleg hiány következne be? Mi a helyzet hogyha ez bekövetkezik a negyedik forgatókönyvben, egyáltalán képesek leszünk-e még irányítani ezt a helyzetet? Děkuji, pane předsedo. Polcsák képviselő. Köszönöm szépen. Röviden én is szeretnék óvatosságra inteni, de el kell kerülnünk a pánikot. Egy kérdést szeretnék a szakértőhöz intézni az átláthatóságról és a szavahihetőségről szeretnék beszélni. Többször megemlítettük már a kínai helyzetet, és ön szakértőként is említette, hogy körültekintően kell bánnunk az adatokkal. Az egészségügyi miniszterünk is ugyanezt mondta, természetesen figyelembe kell vennünk a számokat, az adatokat, még akkor is, ha ezekkel óvatosan kell bánnunk, akkor is oda kell figyelnünk, és figyelembe kell vennünk őket. Van egy reménykeltő gyógyszer az Egyesült Államokban. Erről mi a véleménye? És mi a véleménye arról, hogy a szükséges egészségügyi, orvosi szerekhez, a gyógyszerekhez, illetve a védőszerekhez hogyan tudjuk a hozzáférést biztosítani, és hogyan lehet biztosítani az EU-ból kifelé irányuló export tilalmát, val kapcsolatban. Csehországban már létezik ilyen tilalom, és milyen egyéb intézkedéseket lehet foganatosítani. Egyébként csatlakoznék Líze képviselőhöz, véleményem szerint is minél gyorsabban ki kell dolgozni egy oltó anyagot és esetleges egyéb kezelési módszereket. De eh, anch'io ringrazio. Köszönöm elnök úr, és köszönöm azoknak is, akik ezen az ügyen, ügyön dolgoznak nagy aggodalom van, ami elkerülhetetlen, kis pánikérzés is, amit ez a vírus okoz a lakosság körében, a polgárok körében, ami szerintem teljesen emberi dolog, de a politikának az a dolga, hogy a saját mesterségét űzze, tehát a tudományos tényekre alapozzon. Von der Leyen asszony azt mondta, hogy lesz egy task force, február 13-a óta Európa eh, ezen dolgozik, eh, de én azt gondolom, hogy már elkéstünk, eh, mert a hónapok óta terjed ez a vírus valójában a világban. Én meggyőződéses európaiként, aki mindig megvédi Európát, azt mondom most, hogy elkéstünk tehát még gyorsabban és még határozottabban kell fellépni. Úgy tűnik, hogy az az eszközök, amelyek rendelkezésre állnak, szerintem nem tűnnek elégségesnek. Nem kellene növelni a pénzt, ami rendelkezésre áll, valamint a, ható, a vakcina a vak, ha vakcinára adott 20 eh, millió elégségesnek tűnik? Nem kellene növelni a kiadásra, a kutatásra adott pénzeket? Eh, Európának eh, egyébként a gazdaságba is be kellene fektetnie, a, hiszen Olaszország, Németország, Franciaország termelő ágazatai már most szenvednek, illetve ez előre látható is. Ami Olaszországot illeti, én olasz vagyok, és büszkén mondom, hogy szerintem eddig megfelelően kezeljük a válságot, és azt tesszük, amit mások nem tettek be, meg. Azzal egyetértek, amit Peter Lize mondott, hogy sokkal több eset van, mint, mint amennyit jelentenek. Több ezer eset. Olaszországban jelentették is a több ezer esetet, máshol azonban még csak százaknál tartunk. Gyorsan terjed ez az egész, az összes országot érinti Európának egyfajta rendező szerepre van szüksége. Ne várjuk semmiképpen azt, hogy egy ország tegyen meg mindent, a többiek pedig semmit, mert nyilvánvaló, hogy az emberek közlekednek, és így gyorsan terjed a vírus. Én úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak az a feladata, hogy a következő plenárisról megnyilvánuljon, mert itt egy egészségügyi kérdésről is szó van. Átvinni több ezer embert Strasbourgba az egy olyan kockázat, amit nem biztos, hogy megengedhetünk magunknak, éppen ezért ennek a szakbizottságnak ezzel foglalkoznia kell. Köszönöm. The COP have just made, uh... Köszönöm én is olasz vagyok, eh, és eh, én magam is eh, komolyan aggódom ez emiatt a vírus miatt, ami nagyon gyorsan terjed, és nagyon sok a tünetmentes fertőzött is. Én egy olyan dologról beszélnék, ami engem különösen aggaszt, mert azt látom, hogy nincsen megfelelő koordinálás a tagállamok között. Mindenki tudja, hogy az egészségügyi ellátás a szubszidiaritás körébe tartozik, de mégis nagyobb védelemre van szükség minden európai polgár eh, számára. Eh, most látjuk, hogy eh, nincsenek minimális megosztott intézkedések sem a tagállamok között. El kell kerülni az, hogy ebből tényleg egy hatalmas járvány legyen, amire a világszervezet is figyelmeztetett. Két kérésem, kérdésem van. Az első az információ cserére vonatkozik, a jó gyakorlatok cseréjére. Úgy tűnik, hogy ez megint csak nem elégséges, mert ahogy azt már elhangzott, mi 30 ezer tesztet végeztettünk Olaszországban, és több mint 3 ezer esetet azonosítottunk, ezek között van más és szimptomamentes is. Más országokban ott csak azokat tesztelik, akik tüneteket mutatnak. Tehát az adatcsere az jó, de az adatcserét ki kell egészíteni az ilyen információkkal is. Azt gondolom, hogy amit eddig tett a bizottság és a parlament, az nem elégséges. Európai szintén közös protokollt kell kidolgozni, valós számokra minden tagállamból. A fertőzés terjedésének meghatározására szóló intézkedéseket meghatározni, és fontos az is, hogy további erőforrások álljanak rendelkezésre, nem csak a szükséghelyzet miatt, hanem azért is, mert gazdasági recessziót is okozhat. Európában, több tagállamában ez a vírus, e, és szerintem itt is van egy felelősség, amiért felelősségvállalásra szükség, és további gazdasági intézkedéseket kell hozni. Köszönöm. Most pedig először Stockholmnak adom meg a szót a járványügyi központnak. Nézzük meg, hogy működik-e a rendszer, akár a tolmácsolás, eh, akár a Skype, eh, vagy a videokonferencia. Nagyon kevés időnk áll rendelkezésre. First. Yeah, thank you very much for, for the questions. Um, many of the... Köszönöm a kérdéseket. A kérdések jelentős része a számok közti eltélésekre vonatkozik. Mi folyamatosan kapunk új jelentéseket, gyorsan változnak a dolgok, éppen ezért nem meglepő, hogy a számadatokban lesznek kisebb eltérések. A kis eltérések azonban nem kell, hogy komoly aggodalmat váltsanak ki. minden betegségre igaz erre is, hogy a, beteg, a fertőzések száma nagyobb, mint amennyiről tudunk. Különösen igaz ez egy olyan vírus esetén, amely sok embert oly módon fertőz meg, hogy a tünetek rendkívül enyhék, így aztán el sem mennek orvoshoz. Január vége óta van egy közös protokoll, tehát az jelentési protokoll az már néhány hete a helyén van. Ezt egyébként folyamatosan felülvizsgáljuk a tagállamokkal együttműködve. A tünetmentes emberek eh, fertőznek-e, kérdezték. E, erre nincs bizonyíték, de azt tudjuk, eh, hogy eh, az enyhe tünetekkel rendelkező betegek fertőzhetnek. Tehát olyan esetről tudunk, hogy valaki nincs tudatában a tüneteknek, de enyhe tünetek mégis léteznek. Ami a nyomonkövetést illeti a tagállami hatóságokkal megpróbáljuk a tesztelés körét kitágítani, és azt a rendszert, ami minden tagállamban az influenzára létezik, kiterjeszteni erre a vírusra is. Ez az elkövetkezendő napokban, hetekben meg fog valósulni. kaptam egy kérdést a különböző forgatókönyvekkel kapcsolatban. És nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a négyes szenáriót, forgatókönyvet el tudjuk-e kerülni. Szerintem minden országban nem, de a mostani erőfeszítések nemzeti és helyi szinten azt a célt szolgálják, hogy lehetőleg hamarabb azonosítsanak eseteket, majd azonosítsák azokat, akikkel kapcsolatba kerültek, és intézkedéseket hozzak, hozzanak annak érdekében, hogy lassítsák a terjedését a fertőzésnek. Így pedig elkerülhetjük, hogy egy hirtelen kicsúcsosodás jelentkezik az esetszámokban, hanem esetleg laposabb lesz az esetszám növekedés. Ami az appot illeti az alkalmazást, a ECDC Threat Report, ez a neve. ECDC, ECDC Threat Reports. A napi esetszámok szerepelnek ebben az alkalmazásban is. Ami pedig a sérülékeny népességet illeti, erről beszélünk magunk között, ahol sokan vannak egy helyen, ott nagyobb az esélye annak, hogy könnyen fertőződnek az emberek, ha egy beteg is van köztük. Ehm, a ez igaz a táborokra is, amit szintén külön át kell gondolni. Nagyon óvatosan kell bánni azzal, hogy megpróbáljuk megbecsülni a halálesetekből a teljes eset számot. Vannak bizonyos modellezések, de a az esetszámoknál, illetve arányoknál eh, változó például a halálozási arány a korcsoportonként eh, is, eh, és Kínában is ezt láttuk, hogy teljesen más volt a halálozási ráta a járvány kitörés első szakaszában, a második vagy a legutóbbi szakaszában. Tehát nagyon óvatosan bánnék azzal, hogy halálesetekből következtessünk eset számokra, de ez biztos, hogy több eset van, mint ahányról jelentést tesznek. Köszönöm. Two minutes for the DG Santé. Just a, just a few points in view of the time. Uh, as I said... Néhány dolgot mondanék. Holnap a tanács a következő szakaszra fog összpontosítani, szemben azzal, ami eddig történt. Mm, az a cél, hogy meg kell erősíteni az egészségügyi rendszereket, a jövőre felkészülve, és az egészségügyi biztonsági bizottsággal is együttműködünk, annak érdekében, hogy mozgósítsuk az egészségügyi rendszereket. Egy másik kérdés elhangzott a tanúsításokkal kapcsolatban nem hallottunk hivatalos intézkedésekről, amelyeket más tagállamok hoztak volna az Olaszországból exportált termékekkel kapcsolatban, ami a sérülékeny csoportokat és migránsokat illeti. Az a célunk, hogy az érintett felekkel és a tagállamokkal a sérülékeny csoportokra helyezzük a hangsúlyt, és itt különös figyelmet érdemelnek a migránsok, vagy a tagállamokban, vagy a hotspotoknál, annak érdekében, hogy minél hamarabb azonosítsuk a betegeket. Több, többen a gyógyszeripari szakpolitikára és az ellátóráncokra is utaltak, ez összefügg a kínai helyzettel, és India is tegnap döntés hozott a gyógyszeripari termékeik exportjával kapcsolatban. A gyógyszerügynökséggel és a gyógyszeripari ágazattal szorosan együttműködünk azért, hogy monitorozzuk a fejleményeket, és megvizsgáljuk, hogy az ellátás biztonsága az Európai Unióban további intézkedéseket szükségeltet el, Ami pedig az új gyógyszeripari termékek kifejlesztését illeti, 100 millió eurót fordított az elmúlt hetekben a bizottság a kutatásra, új gyógyszerek és kezelések kidolgozására és egy pályázatot is kiírtunk a közelmúltban. Több kérdés vonatkozott a személyes védő szerekre, védő eszközökre. A bizottság egy pályázatot írt ki, 20 tagállam vesz ebben részt, és a bizottság megvizsgálja ezen termékek ellátását, és a tagállamok nemzeti szinten is kiírtak hasonló pályázatokat, ami pedig az utazási tilalmakat illeti, csak azt tudom megismételni, hogy a WHO azt javasolta, hogy ne szülessenek ilyen intézkedések, mert ezek nem megfelelőek és nem arányosak, nem a határukon lehet kordában tartani a fertőzést. Köszönöm. Thank you very much. Thank you. Uh for this uh, exchange of views. Thank you. Uh, Köszönjük ezt az eszmecserét az igazgató uh, asszonynak is Stockholmban. Én attól tartok, hogy erről még lesz szó. És ahogy mondtam, a koordinátoroknak lesz egy uh, zárt körülése a biztos jelenlétében. A következő Envi bizottsági ülésre